nagy kitérő nélkül én a Zimannak adnám meg a szót. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti tagok, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre az előadásra. Én Svédországban a helyi és a regionális önkormányzatokat képviselem, és sok más Európai Uniós tagországhoz hasonlóan. Ezek azok a igazgatási szintek Svédországban is, ahol úgy értékében, mint számámra a legtöbb közbeszerzési eljárást odaítélik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen szabályok vonatkoznak ezekre az eljárásokra. Reménykedünk abban, hogy egyszerűsíteni fogják az eljárásokat, hiszen a tagállamoknak alkalmazniuk kell a közbeszerzési irányelvnek az előírásait, és reméljük, hogy ennek során az árképzésnek az egyszerűsítése fog a középpontban állni, és ez ahhoz vezet, hogy jó eh, árubeszerzési, szolgáltatásnyújtás, illetve építési megbízásokat fogunk tudni adni, ami jó a közbeszerzés lefolytató hatóságok, a polgárok és természetesen az ajánlattevők számára is. És ez ahhoz vezet, hogy az iskolákra több pénz marad, vagy más intézmények fenntartására, hiszen olcsóbb a beszerzése például a szemetes zsákoknak. Sajnos ez jelenleg nem feltétlen van így. Az a helyzet, hogy bizonyos eh, szabályokat ugyan egyszerűsít a javaslat, de például a dinamikus beszerzési, közbeszerzési rendszer ehhez vezet, de más szempontokból a javaslat bonyolultabbá vált. Például az életciklus eh, során felmerülő költségek kiszámítására gondolok nincsen olyan helyi, illetőleg regionális önkormányzat még Svédországban, amely értelmezni tudja, hogyan kell ezeket a szabályokat alkalmazni. Ami a közbeszerzéseket illeti, a, az árubeszerzéseket, ezek sokkal bonyolultabbá válnak, és az a véleményünk, hogy a gyakorlatban eh, nem feltétlen egyszerűsödnek ezek az eljárások. Úgy gondoljuk, hogy a korábbi parlamenti javaslatok sokkal jobbak voltak, és azt is gondoljuk, hogy sokkal világosabb helyzetet teremtett annak idején az Európai Bíróságnak az ítélkezési gyakorlata is. Hogyha ilyen eljárások úgynevezett klasszikus szektorokban kerülnek lebonyolításra, akkor itt van egy felosztás a jelenlegi rendszer szerint A és B szektorokra. Nem tudjuk, hogy ez miért nem marad meg, például a szállítási szolgáltatások a szociális területen. Pont most a svéd helyi és regionális önkormányzatok nagyon is aggódnak amiatt, hogy nem feltétlen csak a összességében legkedvezőbb ár lesz a kiválasztási szempont hanem az is szempont lesz majd, hogy jó minőséget kapjon az ajánlatkérő közbeszerzési eljáráson. Ugyanakkor ez nem jelentheti azt, hogy kötelezően előírják a legjobb minőséget a közbeszerzés lefolytató ajánlatkérő számára, hanem az is fontos, hogy továbbra is kedvező áru ajánlatot lehessen kiválasztani az eljárás során. 2005-ben már ezen a területen hangoztattuk, hogy talán az is lehetséges, hogy egyáltalán nem készülnek minőségre vonatkozó előírások. ami saját közbeszerzési eljárásainkban az volt a tapasztalat, hogy a minőségi előírások sok esetben kötelezően az ajánlatkérés részét kell, hogy képezzék, hiszen jó minőséget várunk el a közbeszerzési eljárásban, még akkor is, hogyha egyébként a kedvező, a legkedvezőbb ára, a legalacsonyabb ajánlatételi ára döntő szempont. Ezen kívül, ezen a módon abból is ki kell indulnunk, hogy ami például a bírósági költségeket illeti, ezek a jövőben csökkenhetnek, hiszen egyszerűsödik a felülvizsgálati eljárás átláthatóbbá is válik. Svédországban több mint 2000 eljárás végződött 2011-ben a bíróság előtt, és ez időbe pénzbe kerül olyan időbe és olyan pénzbe, amit másra is lehetett volna fordítani. Vannak bizonyos eljárások, közbeszerzési eljárások, különösen az árubeszerzés területén, ahol a legfontosabb az ár, az ajánlattételi ár. Gondoljunk például az üzemanyagra, vagy a villamosságra, a gyógyszeretekre, a radírgumira, irodabeszerzés esetén. hogyha így bonyolultak a feltételek, akkor az plusz munkát okoz, amit elkerülhetnénk. Például megnehezíti, hogyha innovációs berendezésekkel, vagy intellektuál, szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos beszerzést folytatunk le. A tapasztalataink azt is megmutatják, hogy különösen a KKV-k azok, akik hasznot húznak a legalacsonyabb árnak az elvéből, hiszen ők gyakran alacsony igazgatási költségeik révén jelentős konkurenciát jelentenek a nagyvállalkozásoknak hogyha most nekik más feltételeket is teljesíteniük kell, tehát például súlyozásra kerülnek a különböző közbeszerzési feltételek, akkor megbonyolódik a rendszer a számukra, különösen tehát a KKV-k számára, és éppen ezért ez ahhoz fog vezetni, hogy a részvételük csökken a közbeszerzési eljárásokban. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt tényleg a legösszességében legkedvezőbb ajánlat legyen az igazi kiválasztási szempont. És szeretnék utalni arra is, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlat egyidejűleg természetesen a minőségi szempontokat is figyelembe veszi. Számtalan olyan szolgáltatás van, amit itt említhetnénk példaként. Az ajánlatkérőknek természetesen tudniuk kell, hogy végső soron aztán milyen eljárásmódot alkalmaznak az általuk folytatott közbeszerzési eljárások során. Gondoljunk például a komp- komplikált beszerzési járásoknál, amikor mondjuk egy intenzív osztály berendezései képezik a beszerzés tárgyát. Ez nyilván bonyolultabb, mint a papír írószer beszerzés önkormányzati szinten. Tehát ezek olyan szempontok, amelyekre figyelnünk kell, és nyilván azt kell elérnünk, hogy a lehető legjobb ajánlatot kapjuk, és azt válasszuk ki. Az egyszerűsítést támogatjuk, és nem az adminisztráció technikai bonyolítását. Ez fontos úgy az ajánlatkérők, mint az ajánlattevők számára. Nagyon sok kis közbeszerzési eljárás van, ahol nincsen szükség kockázati kompetenciára és bonyolult szabályokra. Elnök, köszönöm szépen. Ketrin Holkasónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Van egy PowerPoint presentation -e. Kathleen Walker nak nevezem, a nevem. A GMB-től vagyok, a, ez a legnagyobb szakszervezet az Egyesült Királyságban, valamint tagja vagyok a Szociális Gazdasági Bizottságnak is, és már nagyon régóta tagja vagyok egy hálózatnak, amely a fenntartható közbeszerzéssel foglalkozik már hosszú-hosszú évek óta még mielőtt a megelőző közbeszerzési irányelvet tárgyaltuk már akkor, tehát megalakult ez a hálózat, több mint húsz éve foglalkozom ezzel a témával. Úgy gondoljuk a szakszervezetek, tehát hogy nem vagyunk az egyszerűsítés ellen az irányelvben, de meg kell érteni, hogy az egyszerűsítés nem lehet szinonimája az alapelvek megvalósításának a közbeszerzés terén. Az egyszerűsítés nem fogja megoldani azokat a problémákat, amelyek felmerülnek a közbeszerzés területén, a munkajoggal kapcsolatos problémák területén. Ha megnézzük az első diámat, akkor azt látjuk, hogy milyen kontextuson belül foglalkozzunk a közbeszerzéssel. Az Európai Unió a szociális piacgazdaságot támogatja. Fontos, hogy a jó minőségű szolgáltatásokat biztosítsuk, hogy a megfelelő jogokat biztosítsuk a mm, dolgozók számára, a munkavállalók számára. Fontos az, hogy a közbeszerzést sem javítsunk. Nagyon jól tudjuk, hogy mindenki megérti ezt a kontextust, hogy nagyon sok szakértő dolgozik ezeken a témákon. Meg, megértik, hogy ezeket a jogszabályokat alkalmazni kell, de sok esetben nem pontosak a különböző rendelkezések az irányelveken belül. Vannak azonban olyan ö, alapvető elvek, amelyeket szintén tiszteletben kell tartani, és kérdéseket is fel kell tenni. Most az egységes piacon belül mi a cél? Ö, a közbeszerzési irányelv a különböző javaslatokat meg fogja erősíteni, javít azokon, vagy nem. A 2020-as célkitűzéseket meg tudjuk-e valósítani? Azt hiszem, hogy nagyon kevés az eszközünk európai uniós szinten a célkitűzések megvalósítására. A szakszervezetek számára nagyon fontos téma az, hogy a közbeszerzésen belül is ugye közpénzekről kell beszélni, az adófizetők pénzéről, a mi pénzünkről. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy olyan eszközöket nem alkalmazhatunk, amely csökkenti a béreket, amely nem megfelelő módon hat ki a kollektív szerződésekre, amely a munkafeltételeken nem javít, a szociális jogokon nem javít. Éppen ezért meghatároztuk a szakszervezetek számára a kulcs prioritásokat. Az önök bizottsága is, is foglalkozik az ILO egyezménnyel, a C94-es ILO egyezménnyel, és annak a munka jogokra vonatkozó záradékával, a közbeszerzési elemekkel. Az ILO egyezménye korábban született, mint az Európai Unió jogi szempontból pontosításokra van szükség, tisztázásra van szükség. Nagyon sok tagállam ezt nem is ratifikálta, tehát jó lenne bátorítani a tagállamokat, hogy ratifikálják. Tisztázásra, koherenciára van szükség a kollektív szerződések betartása terén ez tehát a a C94-es záradék, ahogy említettem, és olyan rendelkezése van szükség, amely tiszteletben tart, tehát az irányelven belül is tiszteletben kell tartani bizonyos fontos jogokat, elemeket, ahogy említettem, a koherenciára is szükség van. A szakszervezet szakszervezeti mozgalom szempontjából, tehát ezek a prioritások. Már beszéltünk a közbeszerzési költségekről is. A svéd kolléganő említette ezt a témát, és vannak olyan tagállamok, a, amelyek a lehető legalacsonyabb szinten tartják a költségeket, és nem igazán a minőséget veszik figyelembe. Nem a legjobb pályázatokat ítélik oda. Szükséges lenne a fenntartható, az adott közbeszerzés fenntartható elemeit kiemelni hosszú távú feladatokat kell megoldani a költségek területén is. Egy életciklus folyamatát kell figyelembe venni. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy körülbelül felére csökkenjenek a költségek, vagy 25%-ra szeretnék csökkenteni a munka igényes folyamatokat. Sok esetben a szolgáltatások 90 százalékos költségeket jelentenek a pályázatok terén, és ez kihat és aláássa a béreket, fizetéseket. Éppen ezért egy nagyon világos folyamatot szeretnénk a közbeszerzési pályázatok terén is elérni. Ami az alvállalkozást illeti, tudom, hogy nagyon sok a bizottság foglalkozik már az alvállalkozások területével is. Itt is csökkenteni kellene a számát az alvállalkozásoknak, és bizonyos területeket össze lehetne vonni. Nagyon sok olyan a, olyan munkaadó is nagyon sok van, akik tudják, hogy az alvállalkozások terén mennyi a probléma. A sok esetben nem világos a verseny, nem legális a verseny. Éppen ezért a különböző adó megfizetések kell és visszaélhetnek, a biztosítással is visszaélhetnek, és azt látjuk, hogy a munkavállalók nem jogbiztonságban dolgoznak, nincs meg számukra a megfelelő feltételek biztosítása. Éppen ezért fontos megerősíteni a szöveg különböző pontjait, különösen amikor az életciklus költségekről beszélünk, a termelési folyamatokról beszélünk. Itt ugye közpénzeket használnak fel, és nem szabad, hogy kihassanak a munkafeltételekre negatív módon a decens munkapolitikára kell koncentrálnia a az uniónak és a parlamentnek is. Még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt szólhattam önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen zárásképpen negyedik szakértőként Alessandra Frattini asszonynak adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Gargani úrnak, e bizottság jelentéstevőjének, E, e, nagyon nehéz téma iránt köszönetet mondok. Angolul fogom bemutatni ezt a témát. Rövid áttekintést szeretnék tehát adni a Post Europe-ról. A Post Europe egy hivatalosan elismert egyesülete a postás szakszervezetnek és az európai postás szervezetnek. 51 tagja van, 2,1 munkavállalót képviselünk, és 800 millió fogyasztót érnek el ezek a postások, több mint 175 eh, millió küldeménnyel. A postai ágazat, amelyre jelenleg a Utilities Directive, tehát a 2004-17-es irányelv vonatkozik, mindig különbözött a többi hálózati ipartól, hiszen nincsen egy meglévő infrastruktúra, olyan, mint mondjuk az átviteli hálózat vagy a gerinchálózat. A postai hálózat és ágazat jelentősen megváltozott az elmúlt években. Csökkent a levélküldemények mennyisége, és minden postai üzemeltető 4-10%-os volumen csökkenéssel számol évente. A gyorsan változik az átalakulás. Mikor küldtek el utoljára egy levelet egy eh, barátjuknak, vagy akár üzleti partnerüknek is, gondolj meg csak bele. És eh, a posta az általános kommunikációs ágazat átalakulásának a részét képezi, hiszen egyre kevesebb fizikai valóságban lévő levelet küldünk el, és egyre több elektronikus levelet küldünk el. Figyelembe véve ezen jelentős változások, változásokat a Post Europe szervezetem üdvözölte a bizottság a postai ágazatra vonatkozó közbeszerzési szabályainak módosítását. 2011-ben a bizottság bejelentette, hogy át kell tekinteni és modernizálni kell a közbeszerzési jogszabályokat, azért, hogy a megváltozó gazdasági és szociális kontextusnak jobban megfeleljünk. Ugyanakkor a Post Europe szervezetem tehát nagyon sajnálja, hogy a bizottság javaslata nem veszi figyelembe azon alapvető szabályozói és piaci változásokat, amelyek a postai ágazatot érték. A tízes cikke az hatályos irányelvnek azt írja elő, hogy ez az irányelv vonatkozik a postai szolgáltatások nyújtójára, és a más nem csak postai szolgáltatásokra. Na hát, hát ez nagyon furcsa megfogalmazás, hiszen mi volna ez a más szolgáltatás, hiszen ilyen más szolgáltatásokra való kitétel nem szerepel az elektromos áram, vagy az más telekommunikációs szolgáltatókra vonatkozó jogszabályban. Nos, a jogszabály taxatívan felsorolja ezeket a szolgáltatásokat, például az elektronikus kommunikációra vonatkozó, a pénzügyi vagy a logisztikai szolgáltatásokat, ezek tehát olyan szolgáltatások, amelyeket egy versenyközegben nyújtanak a szolgáltatók. Nos, mit gondol a szervezetem a Post Europe erről a helyzetről? Úgy gondoljuk, hogy a postai piacok nyitva állnak a verseny előtt. A liberalizációs folyamat, amelyet 1997-ben az első postai irányába indítottak el, 2010. december 31-ére teljes piacnyitást eredményezett. Igaz, hogy 10 tagállam két év derogációs idő után liberalizálja a piacot, de 2012 év végén ez is megtörténik. Tehát mire a közbeszerzési irányelv hatályba lép és elfogadásra kerül, addigra a teljes piac nyitás valósággá válik az Európai Unió minden tagállamában. A postai piacok de facto is igen versenyképesek és kompetitívek. A 30-as cikk alapján végrehajtott eh, eljárások eh, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok és a szerződő szerek, eh, felek eh, kivételben állapodjanak meg a közbeszerzési szabályok eh, alól, alól akkor, amikor a piac teljesen liberalizált. Nos, tehát a 30 cikk alapján hozott feljegyzések azt mutatják, hogy egyre több postai szolgáltatás kikerül az irányelv hatája alól, melyek ezek például a pénzügyi szolgálatok, az express csomagküldés és több ilyen szolgáltatás kikerül a közbeszerzés hatája alól. Ezzel végezetül már is a következtetésemre jutok. A liberalizációs folyamat fényében és annak következtében, hogy teljes, mindenre kiterjedő ágazat specifikus szabályokat vezettek be, amelyek a magas szintű univerzális postai szolgáltatásokat teszik lehetővé az Európai Unióban. Ennek köszönhetően jött ez tehát létre, és az akadályokat megszüntetik. Figyelembe véve tehát a piac evolúcióját 2004 óta, azt mondhatjuk, hogy a postai ágazat úgy gondolja, hogy az nem áll fenn annak a logikája, hogy a utilities irányelv hatály alatt tartsuk továbbra is a postai ágazatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen minden szakértőnknek az átfogó képet, amelyet nyújtottak erről a bonyolult rendszerről. A hozzászólók listáján négy név szerepe. Kosusnik úr, akit megkérek, hogy mondja el a nevének a helyes kiejtését, Kastex asszony, Lichtenberger asszony, és nem raktam a hozzászólók listájára, Gargani te úr természetesen jelentéstevőként, és Kofferáti úr. Tehát ők lennének a hozzászólók, és le is zárom a hozzászólók listát. Első hozzászólónk Kosusnik úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. az új közbeszerzési irányelvnek a mostani tárgyalása egy kérdést vet fel bennem. Egy fontos szovjet politikusra emlékeztet az egész ügy, aki azt mondta, egy olyan dolgot mondott, ami sok dologra vonatkozik. Javítani akartuk a dolgokat, de aztán a vége ugyanaz lett, mint mindig. Az Európai Bizottság azzal a javaslattal állt elő, hogy növeljük az átláthatóságot, egyszerűsítsük a folyamatot és csökkentsük a bürokráciát a közbeszerzésben. Az INTA bizottságban én vagyok eh, az árnyék előadója ennek a témának, és azt kell, hogy mondjam, hogy Tarabella kollégának a javaslata ezen a télen, téren engem is és a saját frakciómat is nagyon meglepte, hiszen ez a javaslat gyakorlatilag csak bonyolítja és bürokratikusabbá teszi az eljárást, mint eddig. Szeretnék Éva Svenmannak, a svéd szakértőnek köszönetet mondani, hiszen ő az árnak és a minőségnek a szempontjairól beszél, és elmondta azt, hogy az új rendszerben új kritériumok játszanak majd szerepet, nem feltétlen annyira az ár. Ebben a tekintetben szeretnék megállapítani szeretném megállapítani, hogy a közbeszerzési kritériumok, feltételek most az új rendszerben csak a pokolba vezető utat fogják kikövezni, és mint tudjuk, a pokolba vezető út jó indulattal van kikövezve. Én személyesen abból indulok ki, hogy az ajánlat kérő a szociális kohézió kritériumának figyelembe vétele érdekében figyelembe kell, hogy vegye a munkavállalók jogait, de hát ez a gazdasági szempontból egy utópikus vicc. Meg kell azonban néznünk, hogy fontos és helyes ez jogalkotási szempontból, és fontos-e vagy célszerű-e a közbeszerzési jog területén munkajogi szempontokat is figyelembe venni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nincs így. Valamennyi szakértőz az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi jog az nem elegendő-e, és nem csak a betartásáról kellene gondoskodni, vagy esetleg egy jobb elektronikus eljárás kialakításáról. Köszönöm szépen, Kastex úr! Merci, moi Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szakértőknek, hogy rávilágítottak ezekre a problémákra a különböző szempontokból. Ez a közbeszerzési irányelv a specifikus területek, közüzemi területek, a koncepciós szerződések nagyon fontos területek, és az Európai Unió gazdaságára nagyon nagy kihatással vannak, már csak a volumenüket megfigyelve. És erre utaltak az előadók is. Annál is inkább fontos ez a terület, mert közpénzekről van szó, és az Európai Unió gazdaságára kihat a, kihatnak a közpénzek ilyen értelemben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a jogalkotó, a jogalkotók, akik mi magunk vagyunk, olyan irányba orientáljuk ezeket a piacokat, amelyek az Európai Unió gazdasága szempontjából súlyzottak lehetnek. Azt szeretnénk, hogy az irányelvek lehetővé tegyék az Európai Unió ilyen irányú orientációit. Itt elsősorban a szociális orientációra gondolok. Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy több foglalkoztatás legyen, jobb minőségű legyen a foglalkoztatás, de természetesen a környezetre is oda kell figyelni. Nem tehetünk ajánlásokat, irányelveket a különböző környezetvédelmi kritériumokról, aztán amikor a gyakorlatban akarjuk megvalósítani a rendelkezéseket, akkor úgy teszünk, mintha semmiféle specifikus iránymutatásunk nem lenne ezen a területen. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez nem egy további jogi megszorítást jelentene, de tudni kell azt, hogy minimum követelményeket igenis fel kell állítani a közbeszerzés terén. Aztán szükség van az átláthatóságra. Miért? Azért, mert a közbeszerzés terén még mindig nagyon sok a korrupció, a visszaélés, és igenis véget kell vetni annak, hogy a közpénzeket elsikasszák akármilyen területen is. Tehát ellenőrizhetővé kell tenni ezeket a folyamatokat. A foglalkoztatás minősége, ugye említettem, és szintén egy fontos célkitűzés, éppen ezért a közbeszerzés terén, akár szolgáltatás, javak megvásárlása, beszerzése terén, és itt tovább a megfelelő világos szociális kritériumokat is ki kell dolgozni, nem csak nemzeti szinten, a kollektív szerződések szintjén. Látjuk azt, hogy a bíróság is mennyi ügyjel foglalkozik, hogy hogyan lehet a közpénzeket elsikasztani, például az alvállalkozások segítségével. Éppen ezért, amikor egy közbeszerzési pályázatot odaítélnek, akkor azt is ellenőrizni kell, hogy a szociális kritériumokat, a munkajogokat, a feltételeket, a kollektív szerződéseket betartják-e. Éppen ezért a környezeti szempontok szintén egy fontos kritériumot jelenthetnek az odaítélés során. Tehát nem a bürokráciát, az adminisztrációt kell növelni, és ez nem is növelné azt, hanem a koherenciát kell biztosítani az Európai Unió politikáján belül, és úgy gondolom, hogy ez a mi felelősségünk is. Kastex, bevor ich nun Köszönöm szépen, Kastex, azt mondja, Lichtenberg asszonynak megadom a szót, szeretném üdvözölni körülbelül Max Stadlert, aki parlamenti állam titkára a német igazságügyi minisztériumnak, és nagyon megtisztelő, hogy ide eljátogatott a mai jogi szakbizottsági ülésünkre. Szeretettel üdvözöljük. Most pedig Lichtenberger asszony kap szót. Köszönöm szépen. A közbeszerzési eljárásokat egy időn át gyakorlatilag csudaszerként kezelték, annak érdekében, hogy az igazgatási költségeket csökkentsék és a regionális monopóliumokat megszüntessék. Ez a régi irányelvnek az élet alatt sajnos nem valósult, nem valósult meg, éppen ezért most módosításra van szükség. Úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés tehát egy jó megoldás lenne, a kisebb önkormányzatok, kisebb közintézmények számára ugyanis sokszor nem lehetséges, hogy a szükséges kompetenciát felmutassák annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás szabályszerűen lefolytassák, és a lehető legkedvezőbb ajánlatot kiválasszák, és nem valamilyen regionális monopóliummal rendelkező ajánlattevőt. A másik dolog, amit elmondanék, hogy itt nagyon sok még, nagyon sok tanulnivaló van még a közintézmények számára hogyha megnézzük a létező közbeszerzési pályázatokat, kiírásokat, akkor egy-két dolog nagyon lényegesnek minősül. Az egyik ugye az alvállalkozóknak a kérdése. Ez az egyik kulcskérdés számomra, hiszen itt gyakorlatilag a felelősség előli szervezet menekülést láthatjuk. Az, az alvállalkozókat, az alvállalkozók bevonását ma általában nem arra használják fel, hogy a szakértelmet, a a, a szolgáltatást, a teljesítést beszerezzék, hanem arra, hogy megszabaduljanak a felelősségtől az ajánlattevők. Erre számtalan példát tudnék mondani helyi önkormányzatokból, akik a vállalkozói szabályozás révén végső soron aztán e, jogi útra terelve a dolgot, kudarcot vallottak, hiszen a saját jogokat nem sikerült érvényesíteni. Tehát én az alvállalkozás kérdését eddig jobban szabályozandónak, az eddiginél jobban szabályozandónak tartom. Az első kollégánk megemlítette a leg összességében legkedvezőbb ajánlat, illetve a legalacsonyabb áru ajánlat elvét. Én itt más véleményem vagyok. A legalacsonyabb ajánlatot tevők kérdése számtalan közbeszerzési eljárásban, nagy közbeszerzési eljárásban abba a helyzetbe hozott minket, hogy végső soron aztán a vállalkozói rendszereken keresztül olyan helyzetbe kerültek az önkormányzatok, ahol elvesztették e, a jogigény érvényesítési lehetőségüket, fel kellett, hogy adják a harcot, jól lehet tudták, hogy az alvállalkozói struktúrák bevonása problémá. Akár e, Dél-Tirolra, akár Németországra gondolunk, ahol a legalacsonyabb árat kínálók a piacon végül e, el tudtak menekülni, és egy katasztrófa alakult ki a közbeszerzési eljárásba, és ennek ellenére őket választották ki, mert nem tehettek más. Ez egy hatalmas probléma, ezzel foglalkoznunk kell, éppen ezért a összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának elvét összekötte bizonyos felelősségi szabályokkal is, és a, a vállalkozói bevonás szabályonak egyszerűsítésével, én ezt fontosnak tartom, hiszen egy kisebb közbeszerzés lefolytató intézménynek nincsen átlátási lehetősége. Ami a életciklus költségeket illeti, ez, ezzel kapcsolatos javaslatot jónak tartom, erről nem is kívánok közelebbről szólni most. Számomra még van egy további kérdés is, ez pedig a tartós koncesszióknak a kérdése, hogyha francia vagy olasz autópálya koncesziókra gondolok, amelyeknek a futamideje több mint 50 év, akkor ezek esetében a koncesszió kiírása az egy abszurd dolog. Egyszerűen képtelen logikusan lefolytatni egy ilyen eljárást, hiszen 50 év, e, hiszen az 50 év olyan hosszú idő, hogy nem igazán lehet realizálni 50 év végén e, azt, amit elvárunk és nehéz 50 évre előre az árstruktúrákat meghatározni, ez érvényes elsősorban a közlekedési szektornak a közbeszerzéseire, ahol nagyon sok infrastruktúrát, mozgó vagy beépített infrastruktúrát kell beszerezni, itt hosszú koncesziókat kell kiadni, hiszen különben nem megvalósítható a beszerzés, de itt azt az alapvető problémát látom, hogy itt a rendszer gyakorlatilag egy látszat megoldás felé látszik eltolódni, hiszen ugyanaz a hatás jelentkezik, mint eh, az állandó megbízások esetében, ami pedig a postai szolgáltatásokat illeti, erre is hasonló, eh, hasonló dolgok érvényesek. Nagyon nehéz itt még eh, nagyon nehéz itt az egész folyamatra még ráépíteni egy, egy közbeszerzési eljárás, hiszen az ezzel kapcsolatos szabályok a közszolgáltatókra vonatkozó irányelvben már benne vannak, és hogyha erre ráépítünk egy új szabályt, akkor az már nem lesz mindenféle ellentmondás túl mentes, éppen ezért más megoldást kell keresnünk. És ami még számomra kérdés volt, eh, amit szeretnék most feltenni a szakértőinknek, gyakran az önkormányzatok speciális kritériumokat szeretnének alkalmazni az eljárásban, például a fair trade, a tisztességes kereskedelem szempontja, vagy élelmiszerek esetében az egészség, a bio élelmiszereknek a szempontja. Ezt például a kórházak szeretnék, ezt nem tehetik meg, mert amíg a minőségi kritériumok teljesülnek, addig nem lehet például a biokertészetek által készített vagy hagyományos úton előállított élelmiszerek között különbséget tenni és így diszkriminálni ajánlat tevőket. Itt egy problémát látok. És még egy dolog, elmondták, Szvéman asszony mondta el, hogy a KKV-k automatikusan profitálnak abból, hogyha tehát automatikusan profitálnak ezekből az új közbeszerzési szabályokból. Én elmondhatom önnek, hogy például az elektronikus szolgáltatások területén ez nem feltétlen van így, hogyha egy önkormányzat valamit közbeszerzés szeret, keretében szeretne beszerezni, és onnan jön egy nagy szolgáltató, akkor ő mindig nyerni fog, mert hogy ő sokkal jobban tud alkalmazkodni a támasztott kritériumokhoz. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt a nyílt forrású megoldásokat kellene legalább lehetővé tenni és támogatni, és specifikus kritériumoknak az alkalmazását is engedélyezni kell, mert hogy mert hogy itt ezek az ezek a konfekció megoldások nem igazán alkalmazhatóak. Az én hozzászólásom sokkal rövidebb. Benedetti asszonytól szeretnék valamit kérdezni, hogy mit jelent ez a konkrét eh, öntanúsítványozás hogyan zajlik le az ön tanúsítványozás, a bérekről szól -e ez, hiszen nekem úgy tűnik, hogy gyakran ezek nagyon <clears throat> saját maguk arcára, igényeire képzett koncepciók. Most megadom Gárgáni kollégának a szót. Elnök asszony, azzal szeretném kezdeni, hogy a jogi bizottságnak ugye egy véleményt kell készítenie a saját hatáskörünkön belül. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk a szakértéktől. Természetesen mindezt figyelembe fogom venni majd az én jelentésembe is. Ezek nagyon érdekes dolgok, amelyek a közbeszerzések kapcsolatosak részben és kapcsolódnak a mi jogi véleményünkhöz is. Az IMCO bizottság már előterjesztette, benyújtotta a módosító nyitványait, ugye az IMCO az illetékes bizottság, Most pedig ismételten elmondom, hogy vannak dolgok, amelyeket nagyon fontosnak tartok, amelyeket jogi szempontból is nagy, nagy fontosságúnak tartok, és az én jelentésembe is beveszem ezeket. Két dolgot szeretnék elmondani, két olyan kérdés, amely lényegbe vágó alapvető. Beneventi asszony és Fratini asszony kormányok is szóltak arról, hogy ez a dosszié eh, fontos az egyszerűsítés szempontjából, az pályázatok odaítélése szempontjából, a rugalmasságról is szó van. De Seman, Éva Semen asszony szakértőtől, sőt, hát mindegyik szakértőtől azt kérdezem, hogy ugye, ugye azt mondták, hogy a legalacsonyabb ár vagy költség nem biztosítja a minőséget. Tehát itt az odaítélések költségeiről van szó. És azt mondták, hogy előnyös, gazdaságilag előnyös kritériumokat kell figyelembe venni és én itt látok egyfajta ellentmondást. A, még mielőtt a dosszéval elkezdtem volna foglalkozni, akkor is úgy gondoltam, hogy mindenképpen foglalkozni kell a pályázati költségekkel, és azt szeretném tudni, hogy ami a szakértőinket illeti, pozitívan értékelik-e ezt a módosítót, amely, amely tehát a mi véleményünknek e, egyik módosítója. Vannak olyan elemek, amelyekkel nem foglalkoztam a téma kidolgozása során, és szeretnék éppen ezért a szabályozással kapcsolatosan néhány javaslatot is kapni. Fratini asszony elmondott bizonyos dolgokat a postai szolgáltatásokról, a közbeszerzésről. Ugye azt látjuk, hogy van egy privatizációs folyamat postai szolgáltatások területén, nem csak Európa, hanem világszinten is. Tehát itt nyílt közbeszerzésekről van szó, nyílt pályázatokról van szó. Azt hiszem, hogy meg kell találni a megfelelő módozatokat. Tehát nagyon mindennapi kihívásról van itt szó, hogyha ezekre a dolgokra is gondolnunk kell, akkor lehet, hogy a postai szolgáltatásokat ki is fogják venni ebből az egész folyamatból, akár a, a, a nyílt pályázati rendszer miatt vagy a piaci helyzetek miatt, tehát ezzel szeretném lezárni. Köszönöm. Köszönöm, végezetül pedig Koferáti úr kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy már hallottuk, ahogy már elhangzott, a közbeszerzés nagyon fontos mozgató rugója a gazdaságnak, különösen akkor, amikor például területi egységek valósítják meg a közbeszerzést, nagyon fontos szerepet játszanak a kisebb-nagyobb közösségek számára, a gazdaság számára. Éppen ezért fontosak a megfelelő normatívák, a jogszabályok, és bizonyos kötelezettségeink vannak ezen a területen. meg kell határozni a prioritásokat. A szöveg maga nagyon fontos, de három kérdés szeretnék utalni. Az egyik a, tehát az alacsony költségek, aztán azt is látjuk, hogy nagyon rossz kihatásai voltak ezeknek a folyamatoknak, a környezetnek is vannak költségei, a környezetvédelemnek, a kollektív szerződéseknek is vannak költségei az emberi jogoknak is vannak költségei. Hogyha megnézzük, hogy mi is történt Európában az utóbbi években, akkor azt látjuk, hogy ez a folyamat hatalmas torzulásokhoz vezetett. És itt ugye nem a minőségről beszélünk, pedig nagyon sok tevékenységben, nagyon sok szolgáltatásban nagyon fontos a minőség, hát a, az újítások során, a kutatásban, a fejlesztésben, tehát nem lehet a minőséget kikapcsolni ebből a folyamatból, de természetesen a legjobb ajánlatot kell megítélni, a megfelelő kritériumok segítségével. Nem arról van szó, hogy automatikusan lecsökkentsük a, a költségeket. De vannak olyan területek, ahol egész egyszerűen szervezett bűnözés, korrupció folyik. Éppen ezért meg kell határozni az alvállalkozások területén is a határokat, a korlátokat át, átfogó és világos folyamatokra van szükség. Ha nem, akkor torzulást fogunk létrehozni az egész folyamaton belül, és a bűnöző, bűnözők fognak érvényre jutni. Ami a KKV-kat illeti, úgy gondolom, hogy elő kell segíteni a KKV-k között a lehetőséget, hogy rugalmasan együtt tudjanak közbeszerzéseket megvalósítani. Mert a jelenlegi rendszer semmit nem garantál a KKV-k számára. Ugye, ami a postai szolgáltatásokat illeti, itt nem csak a postáról van szó, ez egy általános folyamat, nagyon sok területen a szolgáltatásokat privatizálják. Van, ahol már megtették, van, ahol egyáltalán nem akarnak privatizálni, van, ahol a privatizáció folyamatban van. Itt egy átmeneti fázisról, szakaszról van szó, az államiról a magánra váltanak. Ami a kizárólagos rendelkezéseket illeti, azt hiszem, hogy ez a tagállamok között nagy különbségekhez vezethet, éppen ezért ezekre a jogszabályokra is oda kell, oda kell figyelni, vagy olyan átmeneti jogszabályokra lenne szükség, amely lehetővé teszi az államiból a magánba való átmenetet. Köszönöm, Koferati úr. Kedves szakértő asszonyok látják, hogy milyen izgalmas ez a téma, és mennyire izgat bennünket és a bizottság tagjait. És kérem tehát, hogy a lehető legrövidebb módon válaszoljanak a feltett kérdésekre, ugyanabban a sorrendben, ahogy először szólaltak fel, először Benedetti asszonyi a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát akkor visszamenőleg szeretném elmondani, a leg, legutóbbi ö, koferáti megjegyzésre szeretnék először ö, válaszolni. Koferáti képviselő nagyon jól tudja, hogy Olaszországban ö, egy nagyon korlátozott lehetőséggel rendelkezünk, tehát itt az alvállalkozások terén. Itt meghívásos pályázatok léteznek, és annak ellenére, hogy ilyen a jogszabály, természetesen megvan minden probléma, amelyről ön beszélt. De a legnagyobb probléma az az, hogy a korrekt módozatot ki tudjuk dolgozni, és meg tudjuk találni. A, tehát a jogszabályok létének ellenére léteznek ezek a problémák, ami pedig a költségeket illeti, mindenképpen fontos lenne, hogy a KKV-k számára megkönnyítsük a közbeszerzési tevékenységet. Ebből a szempontból tehát a javaslat figyelembe veszi a tagállamok követelményeit, a közvetlen fizetéseket is biztosítaná az új javaslat. Aztán van egy személyes véleményem is, nevezetesen, hogy az alvállalkozási láncszem a szerződéseknek általában a leggyengébb láncszeme, és ez természetesen negatív kihatásokkal járhat. Ami pedig a fix költségeket illeti, vagy azt, hogy csak a minőséget vegyük alapul, mint kritériumot, amelyről Gárgáni úr is beszélt. Én úgy gondolom, hogy jó megoldást találhatunk itt. Mindenképpen több különböző elvet kell együtt tiszteletben tartani. Van, volt egy képviselő, nem emlékszem a nevére, aki azt mondta, hogy nem minden közbeszerzési pályázat nyílt pályázat de természetesen azt is lehet értékelni, hogy mikor milyen kritériumokat veszünk figyelembe. Ami az öntanúsítványozást illeti, itt az alapgondolat az volt, hogy a gazdasági szereplő, aki részt vesz a pályázaton, rendelkezzen minden részvételi kritériummal. Ugye ellenőrizni kell azt, hogy minden követelménynek eleget tette, nem hiányoznak a dokumentumok, és így tovább. Azonban most már úgy is részt vehetnek a pályázatokon az ajánlattevők, hogy ne kelljen az összes dokumentumot előzetesen rendelkezésre bocsátani, tehát e, egy öntanúsítványozással élnek. Amit e, Kasucsnik e, képviselő úr mondott, az elektronikus közbeszerzésekkel kapcsolatosan nevezetesen, hogy hasznos lehetőséget nyújtanak-e elsősorban a költségek csökkentése szempontjából az elektronikus közbeszerzések, én azt mondom, hogy igen, igen, mindenképpen mind a gazdasági szereplő számára, mind az ajánlat kérők számára a költségeket csökkentheti az elektronikus közbeszerzés, de ez nem csak a költségek csökkentését jelenti, hanem nagyon sok más területen, például gazdasági szempontból előnyösebb lehet, akár figyelembe véve az algoritmikus számításokat. Vannak tehát olyan eljárások, amelyek az elektronikus közbeszerzés terén nagyon nagy lehetőséget nyújtanak. Arról is szó volt, hogy a hatóságoknak nehézségeik vannak, nincsenek meg a megfelelő szakembereik arra, hogy nagyon bonyolult közbeszerzési pályázatokat odaítéljenek, értékeljenek. Az irányelv az is lehetővé teszi, hogy például két ajánlatkérő cég vagy akár több is együtt írjanak ki pályázatokat, és vegyenek részt a közbeszerzésben. Tehát léteznek már a közbeszerzési központok, amelyek foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, persze attól függ, hogy milyen mm, méretű közbeszerzésről van szó, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rögtön megadom a következő szakértőnknek a szót. Köszönöm szépen. Rögtön az elektronikus közbeszerzés kérdésével szeretnék kezdeni, hiszen ez egy nagyon hasznos dolog úgy az ajánlatkérők, mint az ajánlattevők számára, hiszen megegyszerűsíti a munkájukat a szociális és környezetvédelmi előírásoknak megfelel. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezek az eljárások nagyon előnyösek, hiszen ezek hozzájárulhatnak a kollektív szerződések feltételének a betartásához is. Nagyon fontosnak tart látjuk, hogy közbeszerzési eljárás keretében ilyen szempontok is figyelembe vételre kerüljenek, és így a munkavállalóknak a megfelelő kezelése, például a fertisztességes bérek is biztosítva legyenek. Svédországban nem képezi ez olyan erősen a köz beszéd részét, sokszor a szerződésben magában vannak csak benne ilyen feltételek, tehát hogyha egy ajánlat, kérő, megbízást ad, akkor a szerződésben azt is rögzíti, hogy az alvállalkozókra milyen kötelezettségek vonatkoznak. Az önök által említett előírások például a bioélelmiszerekkel kapcsolatban, vagy például a tisztességes kereskedelemre, a fairtrade vonatkozó kritériumok alkalmazása. Nálunk Svédországban ezek a szempontok is magában a szerződésben, a közbeszerzési els végén megkötő szerződésben szerepelnek. Ezt évek óta már a gyakorlat részévé tettük, és ez szerintünk egy olyan követelés, amit mindenképpen teljesíteni kell, és ami választ kell adniuk természetesen az ajánlatoknak is. Fontos, hogy a lehető legalacsonyabb áron kössék meg a szerződést, de persze úgy, hogy a minőségi követelmények, a minőségi kritériumok is kötelező módon teljesüljenek, és hogyha minden kötelezően előírt minőségi feltétel teljesül, akkor kerüljön csak sor magának a konkrét árajánlatnak a beterjesztésére, és a beterjesztett árajánlatok közül persze a legalacsonyabb árat kell kiválasztani. Ami a fix áron való szerződés kötés, tehát az ajánlatkérő által előre meghatározott fix áron való szerződés kötést illeti. Német, ö, Svédországban ez gyakran előfordul, a gyakorlati probléma azonban az ezekkel kapcsolatban, hogy gyakran nem lehet ilyen fix árat előre meghatározni, mert később aztán a konkrét körülmények, az ajánlat, kérés, ajánlatétel feltételei változtatnak ezen, és akkor nehéz helyzet alakul ki. Köszönöm szépen, Horkesó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, sorrendben, ahogy feltették a kérdéseket. Kocsusznik úr már nincs itt tehát azt kérdezte, hogy az általános kontextuson le, mennyit lehetne javítani, vagy mm, elégedettek vagyunk-e a szakszervezetek szempontjából a helyzettel. Ez a bizottság foglalkozik a jogi aspektusokkal, és Természetesen a szociális jogok, a munkavállalók jogaira oda kell figyelni, és azt hiszem, hogy ennek a bizottságnak is meg kellene vizsgálnia, hogy mi a helyzet. Ugyanis pontosan jogi szempontokat szeretnénk érvényel jutatni, jogi szempontból világosságra van, tisztázásra van szükség. Ugyanis a különböző jelentéseket jogászok tanulmányozták, és arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy, hogy pontosítani kell a szövegek jogi vonatkozásán, és rá kell mutatni arra, hogy jogbiztonságra lenne szükség, és pozitívan el kell ismerni azt, hogy ezeket a, ezeken a területeken javításra van szükség. Kostsuknik úrnak tehát ezt mondom. Kastex asszony számos dologra utalt, amelyekkel teljes mértékben egyetértek, és az én jelentésemben is rámutattam ezekre a problémákra. Ugye ő is azt mondta, hogy a, a, a szociális területeken, a munkavállalás területén jogi tisztázásra van szükség, egyszerűsítésre van szükség, tisztázásra van szükség. Sokkal nagyobb jogbiztonságra van szükség a munkavállalók számára Európában. Lichtenberger asszony specifikus kérdést tett fel, és az alvállalkozás témájával foglalkozott, ugye azt kérdezi, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az önkormányzatoknak segítsünk, hogyha be akarják vezetni például a méltányos kereskedelemmel kapcsolatos kritériumokat, a felülvizsgálat során mit tehetünk. Mindenképpen itt is nagyobb világosságra van szükség, tisztázásra van szükség. És fontos ez a technikai specifikáció területén is az értékelés, az kiválasztás területén fontos a környezetet környezetre odafigyelő, energia hatékony politika, amelyet meg kell valósítani az önkormányzatoknak, a, fontos a szállítások területén is figyelembe venni a környezetvédelmi aspektusokat, ugye a közbeszerzési szállítások területén a verseny semmiképpen nem csökkenti a, a munka, a tevékenység értékét. Gargani úr ugye elmondta, hogy mik is a prioritásokat, az alacsony fi, ár, a minőségi kritériumok figyelembevétele. Úgy gondoljuk, hogy el kellene mozdulni az alacsony árakról, és meg kell határozni, hogy melyek lehetnek a gazdaságilag előnyös tevékenységek, és nem lehet csak az árat figyelembe venni, a költségeket figyelembe venni, hosszú távú megfontolásokra van szükség, és sok esetben nem megfelelő módon veszik az adott intézmények sem figyelembe ezeket a rendelkezéseket. Koferáti úr elmondta és beszélt az alvállalkozással kapcsolatos problémákról. Itt is meg kell határozni azokat az elveket, amelyek fontosak lehetnek. Tarabella úr a közvetlen fizetésekről beszélt, aztán volt arról szó, hogy egyes vállalatok negatív módon tevékenykednek. Tarabella úr jelentésében van, már vannak olyan rendelkezések, amelyek szólnak erről, a közvetlen fizetések értékeléséről, és ezt meg kell tenni, aztán szakértelemre is szükség van az közvetlen kifizetés az alvállalkozók számára is felmerült a felelősség kérdése, is kapcsolódik ehhez a témához. Koferáti úr, elnézést még röviden az átmeneti szakaszról, tehát az államiból a magán területre való átmeneti szakaszról is beszélt. Az európai jogszabályok léteznek ezzel kapcsolatosan, de nem veszik figyelembe a közbeszerzéssel kapcsolatos rendelkezéseket. Itt mindenképpen megerősítése van szükség. A közbeszerzési folyamat területén fontos védeni a munkavállalókat, a jogaikat, és a felülvizsgálat során is ezt figyelembe kell venni. Uh, Köszönöm, végezetül pedig Frattini asszony kap szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden válaszolnék Koferáti eh, képviselő megjegyzéseire, akinek köszönetet mondok eh, a munkájáért. értek, és osztom a véleményét Koferáti képviselőnek a eh, nagyon nagy az eltérés a postai szolgáltatások terén, a postai munkavállalók terén az Európai Unió tagállamaiban, tehát a tulajdonjogokat illetően is nagyon nagyok az eltérések. Természetesen a semlegesség fontos, éppen ezért osztom azt a véleményt, hogy a szükség van a diszkriminációmentességre, mentességre a szolgáltatások terén. Itt nem lehet a magán vagy az állami szolgáltatások között ilyen szempontból különbséget tenni. A szolgáltatás nyújtás utal a különböző, az irányelv utal a különböző szolgáltatásokra, a különböző területeken. Vannak olyan területek, ahol állami monopóliumot élveznek, ezek a szolgáltatások, ezek a különböző hagyományosabb területek, de elindult a liberalizációs folyamat a szolgáltatások terén is. A 2004-es irányelv felülvizsgálata során kivettek bizonyos szolgáltatásokat az irányelvből, és ahogy a képviselő úr is mondta, fontos értékelni a különböző területeken a helyzetet. Ugye Belgiumra utalva, mert ugye ezt ismerem legjobban a belga helyzetet, a postai szolgáltatások terén látjuk azt, hogy milyen minőségűek a szolgáltatásokat, hogy a közbeszerzés terén milyen tevékenységet folytatnak a, a, a postai szervezetek. Tehát itt mindenképpen figyelembe kell venni mind az állami, mind pedig a magánszolgáltatásokat. Köszönöm. Danke vielmals. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm minden szakértőnek, hogy részt vettek ebben a meghallgatásban, és ilyen mély betekintést adtak a kérdéskörbe. Ko- tovább lépünk, egy következő kérdéssel foglalkozunk, ez pedig a koncesziók, és a koncesszió szerződése kérdés, és Baldassare úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A koncesziós szerződések témája teljes mértékben összefügg a közszolgáltatások problémájával. Itt a cél az, hogy egy egységes jogi eszközt hozunk létre a szolgáltatások terén, figyelembe véve azt, hogy itt is jogbizonytalanság létezik, és az Európai Bíróság nagyon sok ellentmondásos ügyet tárgyalt már. Tehát a jogi eszköz megléte nagyon fontos. A javaslat tehát éppen ezért meg meghatározza jogi szempontból a koncepció, koncepciók fogalmát, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan, és természetesen meg kell határozni a gazdasági ö, rizikókat is, ugyanis a ö, kockázatok kapcsolódnak a szolgáltatás nyújtáshoz, vagy pedig vannak infrastruktúrális területen is különböző kockázatok továbbá a szállítások során is felmerülhetnek kockázatok. Itt 5 millió euró összegig foglalkozunk ezekkel a területekkel, azt is látjuk, hogy a legtöbb szolgáltatásról szóló koncesziós szerződés két-két és fél millió euró körül van. Lichtenberger képviselőasszony az előző vitában a, az autosztrádák építéséről szóló koncesziókra is utalt azt látjuk, hogy meghatározott határidőkre tesz javaslatot ez a javaslat. Itt elsősorban az adott koncepciós szerződések megkötése szempontjából fontos egy átfogó kontextus kialakítani. Aztán a további második célkitűzés az az, hogy meg kell nyitnunk a verseny számára a koncesziós piacokat. A régiók, a tartományok, a helyi közösségek számára is nyitottnak kell lenni ennek a folyamatnak. Természetesen védeni kell a különböző entitásokat, szerveket, ilyen szempontból is. Tehát meg kell nyitni a koncepciós piacot egy általános logika mentén az egységes piacon belül. Annak érdekében, hogy ezt garantáljuk, ugye létezik a szabad verseny, fontos a koncepciós szerződésekkel kapcsolatos pályázatok kiírása, ennek megvannak a különböző pontos elemei, aspektusai, az koncesziók odaítélésének a kritériumai, itt is az objektív kritériumokat kell figyelembe venni, amelyek kapcsolódnak az adott koncesziós szerződés tárgyához, a diszkriminó, diszkriminációmentesség, a paritásos mm, odaítélés és elbánás, a megvalósítás, területén, a szolgáltatásnyújtás területén olyan kritériumok vannak, amelyeket alkalmazni kell a hatékony verseny érdekében. Na most, ami a különböző hatás, hatályt illeti, a, az irányelvet illetően, a mai eszmecsere, eszmecserét majd szeptemberben követi a jogi bizottságban egy másik vita, aztán októberben fogunk megszavazni, novemberben pedig a végső szavazásra kerül sor az IMCO bizottságban. December 10-én lesz a szavazás, ami pedig a plenáris ülésen való elfogadását illeti ennek a szövegnek 2013. február márciusa során lesz majd a plenárison a szavazás. Úgyhogy ez egy vélemény, amelyet az IMCO, amelyben az IMCO bizottság az illetékes, lenne még zárásképpen néhány megjegyzésem. Három aspektusra szeretnék utalni, az egyik ugye az, hogy a jogi terminológiát egyszerűsíteni kell, és azon javítani kell, ezt még nem értünk el, ugyanis a szolgáltatás a különböző munkálatok koncepciós szerződései között igazából különbséget kell tenni, és ezt még nem tettük meg, tehát a terminológiai szinten kell meghatározni a megfelelő fogalmakat. Nagyon világosaknak kell lennünk annak érdekében, hogy világos legyen az, hogy ez az irányelv érthető, világos legyen. A második megjegyzésem, második fontos aspektus az, hogy pontosítani kell a koncesszió határidejét is, Ugye, ahogy látjuk, az értékelés szempontjából nem igazán mm, meghatározott jelenleg az, hogy az adott koncesziós munkák, szolgáltatások milyen határidőt élvezhetnek. A 22-es cikk arról szól, hogy az ajánlatkérő cégek csoportosan is írhatnak ki pályázatokat specifikus koncepciók terén. Természetesen megfelelő specifikus feltételek mellett itt is mit jelentenek ezek a specifikus feltételek? Tisztázni kell a feltételeket, tisztázni kell a kritériumokat, mit értünk specifikus feltételeken. Itt is arra van szükség, hogy pontosabban határozzuk meg ezeket a fogalmakat, mert az átültetés során, az irányelv átültetése során ez természetesen alapvető. Tudni kell, hogy az adott szerződéseket, az alvállalkozásokat hogyan kezelhetjük. Tehát az irányelvnek sokkal pontosabbnak kell lennie a határidőket illetően is a koncesziók odaítélésének a határidejét illetően is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Baldassare kollega. Először is Lichtenberger asszony kap szót. Köszönöm szépen. Ez egy olyan dosszié, amely nagyon erősen kihat a közlekedés területére, hiszen a közlekedés területén nagyon markánsan jelen vannak a koncesziók, de nem csak itt persze. Nos, a közlekedés területén már létezik az Európai Unió hatályos jogszabályának, jogszabálya közül nem egy létezik, és nagyon fontos, hogy ezekkel hang, harmóniában legyünk. Éveken keresztül a, a tömegközlekedés és a közlekedés kapcsán egy tanácsi álláspontra vártunk, és ez végre a tanács elfogadta ezt a közös állásfoglalást. És éppen ezért fontos, hogy a jelenlegi szabályozás semmilyen módon ne ütközön bele a tanácsi következtetésekbe. Tehát nagyon fontos, hogy mindig kitérjünk a tanácsi következtetésekben mondottakra. Hiszen itt is arról van szó, hogy ha speciális kritériumokat alkalmazunk, látni kell, hogy hogyan bánjunk ezekkel. Például az akadálymentesítés a különböző tagállamokban továbbra is más-más módon kerül szabályozásra. Svédország és Nagy-Britannia áll mondjuk a egyik oldalon, a déli országok, és sajnos az én hazám Ausztria is ide tartozik, állnak a másik oldalon, és más-más súlypontokat helyeztek el, más-más módon akarják az akadálymentesítést megoldani. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt az elvet, jelesül a diszkrimináció tilalmának elvét, amelyet egyébként a mobilitási akadályokkal, fogyatékkal élőkre is ki kiterjesztünk, nos ezt az elvet a koncesziók területén is alkalmazni kell. Nem tudom, hogy az Európai Bíróságnak van-e már idevágó ítélete, de tudom, hogy eljárások indultak ezen a területen. Baldassare kollega említette a koncesszió futamidejét, ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen egy valamit figyelembe kell venni. Hatalmas ráfordításokat kell, hogy eszközöljön maga a vállalkozás. Már csak ahhoz is, hogy egy ilyen közbeszerzésen részt vegyem. De persze, másrészt, hogyha 30-40-50 éves futamidőre kap valaki egy koncesziót, akkor mégiscsak egy regionális monopólium jön létre, és így az, amit el akartunk kérni a közbeszerzési eljárással, hogy az utasok számára a minőséget javítsuk, elvész. Ez a cél elvész, hiszen hogyha évtizedekig biztosítjuk a konszenzust egy cégnek vagy egy befektetőnek, nagyon nehéz a, utána rákényszeríteni őket arra, hogy tartsák be feltételeket főleg, hogyha mondjuk ez egy nagy cég, akár egy állami cég, akkor mondjuk egy helyi önkormányzat nagyon nehezen fog tudni pereskedni vele azért, mert a mobilitási akadályokkal élők számára az akadálymentesítést nem oldották meg vagy másfajta feltételeknek nem feleltek meg. Éppen ezért ezt a szempontot nyomatékkal kell érvényesíteni ebben a jogszabálytervezetben. Nagyon fontos szabályukról van tehát szó. És éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy a települési önkormányzatok, vagy akár önkormányzati szervezetek számára érthető, átláthatóak-e ezek a szabályok, nem túl komplexek-e. Másrészt pedig azt is meg kell vizsgálni, hogy sikerül-e úgy meghatározni bizonyos kritériumokat, hogy kiküszöböljük a dömping ajánlatokat, amelyek végezetül az egész rendszert károsítják. Még egyszer mondom, tehát, hogy a közlekedés területén a meglévő jogszabályokat és a ta- említett tanácsi következtetések szövegét figyelembe kell venni. Hiszen Vegyük csak a piacokat. A német piac nagyon nyitott, a Franciaország nagyon zárt, ezt most nyíl, őszintén megfogalmazom. Ezek nyilvánvaló, hogy a koncesziók területén egymásnak feszül ez a két szabályozási eljárás és megközelítés. Köszönöm. Köszönöm, Kastex asszony. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a koncesziós irányelv és a közvetezésre szóló irányelv területén különbözők a problémák. Ugye azt látjuk, hogy a különböző területeken, például a közbeszerzésben, ugye különböző szervezetek, cégek közbeszerzési tevékenységet végeznek, tehát megvesznek valamit. A koncesziós irányelv kapcsán ugye azt kell elmondani, hogy itt inkább egy ajánlat tevésről van szó, egy felajánlásról van szó, szolgáltatások nyújtásáról van szó, az adott önkormányzat vagy állami szerv részéről. Itt egy közszolgáltatás nyújtásról, amelyet a jogszabályok biztosítanak. Azt hiszem, hogy ez az irányelv kapcsolatosan ne kövessük el ez, azt a vitát, amit a szolgáltatásokról szóló irányelv kapcsán elkövettünk. Ugye itt az általános érdek külszolgáltatásokról, a kereskedelmi szolgáltatásokról szóló irányelvek még a Lisszaboni szerződés előtt születtek. Most nem lehetett jogi, a jog alap nem volt meg, hogy különbséget tegyünk bizonyos területek között. Most a Lisszaboni szerződés 26-os protokollja meghatározza nagyon pontosan azt, hogy a különböző állami vagy önkormányzati szervek saját körben hogyan eh, szervezhetik meg a különböző közszolgáltatásokat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a koncepciós irányelven vissza kéne állítani a szolgáltatások és az általános érdekű szolgáltatások közötti különbséget a 17-es cikke az irányelvnek utal a bizonyos szolgáltatások specifikus jellegére, akár vallásos jellegű szolgáltatásokról legyen szó, akár más szolgáltatásokról. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a 17-es cikket meg kell erősíteni, itt az általános érdekű szolgáltatásokra is utalva. A 26-os protokoll tehát itt utalást tett erre, valamint a specifikus feltételeket is figyelembe kell venni, akkor, amikor a koncesziós szerződéseket odaítéljük. Ami a szolgáltatásokat, tehát a saját belső szolgáltatásokat, vagy a, a külső alvállalkozók által elvégzett szolgáltatásokat illeti, ahol nagy, nagy a kockázat természetesen. Ugye itt két különböző területről van szó. A PPP partnerkapcsolatok során azt látjuk, hogy más a helyzet, mint amikor csak állami szolgáltatások vannak. Mindenképpen rugalmasabbnak kell lennünk a különböző területeken, és el kell ismerni azt, hogy egy adott állami szervnek megvan a saját hatásköre arra, hogy döntsön arról, hogy milyen típusú együttműködést köt például az állami és a magán szolgáltatók között. Ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen, most pedig Nébler asszony kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni jelentéstevőnknek a véleményt, és kitűnő bemutatását ennek a véleménynek. Két nagyon rövid észrevételt szeretnék tenni, és kérem, hogy bocsássanak meg, hogyha nagyon nyíltan fogalmazok. Igazonban nem vagyok benne biztos, hogy szükségünk van erre a jogszabálytervezetre, hiszen léteznek európai szabályok, van európai bírósági határozat erről a térről, tehát nem áll fenn a jog bizonytalanság kérdése. Éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy szükség van -e egyáltalán erre a jogszabályra, és éppen ezért, hogy ne utasítsuk-e vissza. Másodszorban pedig az Európai Parlamentben évek óta foglalkozunk különböző ágazatokkal, például a vízgazdálkodás kérdésével, és a frakciókon túlmutató mindig azon a véleményen voltunk, hogy például a területén nem szeretnénk a további liberalizálást támogatni. A privatizációt igen, de nem akarjuk tovább liberalizálni a piacot. Attól félek, hogy a bizottság javaslata ezt az Európai Parlamentben a frakciókon túlmutató álláspontot veszélyezteti, tehát kvázi öm, hátsó öm, kerülő úton a koncesziós irányelvel akarja a piac liberalizációt bevezetni. Ez egy olyan cél, amelyel abszolút nem értek egyet, tehát legalábbis a vízgazdálkodást hagyjuk ki. Köszönöm szépen Nébler asszony ezt a nyitott, nyílt hangütést, végezetül pedig Grandes Pascal úr kapszót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nagy figyelemmel követtem Baldassar a kollega bemutatását, és két észrevétellel szeretnék élni, amelyek az ezen cégek érd, az irány a végrehajtásával kapcsolatosak hiszen egyrészt a koncesszió definíciójának kérdését kell felvetni, és megítélésem szerint ez túl messze mutat, hiszen az irányelv célja nem más, mint hogy egyszerűsítsük az eljárást. Ilyen módon ellentmondásos, hogy a definíciót ilyen szélesen, széles értelemben határozzuk meg. Ez nem függ össze, nem kapcsolható össze semmilyen módon sem az egyszerűsítés céljával, amelyet az irányelv tervezet szolgál. Második észrevételem pedig a következő, és itt is egyetértek Baldassare kollégával, teljesen elengedhetetlen, hogy pontosan definiáljuk a szerződések futamidejét. Megfelelő jogi kritériumoknak kell lesz, hogy megfeleljem, és mindenképpen konkrétan és világosan kell-e futamidőről szólnunk a jogszabálytervezetben. Végezetül még egy valamit tennék hozzá. A szerződés definíciója a tervezetben túl merev, hiszen a közbeszerzési eljárások roppant komplexek, és ez visszautal arra az ellentmondásra, amelyről fentebb beszéltem. Nem lehetünk ilyen, nem járhatunk ilyen mereven el, hiszen a szabályok már most nagyon komplexek, illetve a szerződések már most nagyon komplexek. Ezért nem lehet mindent egy kaptafára megoldani. Köszönöm szépen, Baldassare úr, kéri ismét a szót? No, kérdőd. Nem, nem, azt hiszem, hogy hogy semmire nem kell válaszolnom. Mindössze meg szeretném köszönni, hogy eljöttek erre a vitára. Nibler kolléganő egy kicsit provokatív volt. Én azt hiszem, hogy van létjogosultsága ennek az irányelvnek. Erre az irányelvnek erre szükség van. Ugyanis egy olyan témáról van szó, amely egy nagyon komplex, bonyolult téma. Ugye itt ö, szociális szolgáltatásokról van szó, közlekedésről van szó, ami a koncesszió fogalmát illeti. Persze ez nem egy ö, könnyen ö, behatárolható terület, vannak különböző szolgáltatások, munkálatok, építési koncesziók, és így tovább. Ezeket a szolgáltatásokat nyújthatják magán vagy állami cégek. Az én országomban ugye nagyon sok a koncesszió, például a nagy infrastruktúrák területén, szállodai szolgáltatások területén sok esetben a magán és az állami szektor együttműködik. Kastex kolléganő megjegyzései nagyon relevánsak, figyelembe kell venni a különböző ágazatokat is, az általános érdekű szolgáltatásokat, az aztán infrastruktúrális jellegű szolgáltatásokat, és így tovább. Tehát az irányelvnek van létjogosultsága, már csak azért is, mert ugye, ahogy említettem, fontos jogi megfogalmazásra van szükség a, az állami adminisztrációk számára is, aztán a különböző szerződéses eszközök figyelembevétele is alapvető. Világosan meg kell határozni a különböző tipológiákat, hogy milyen lehetőségek léteznek a konszenziós területeken. Továbbá a versenyt kell hatékonyá tenni, különben az egységes gazdasági piac ugye, amely egy fontos eszköze az Európai Uniónak, fikció lenne, tehát már pedig az egységes gazdasági piacsal akar a válságból kikerülni Euró, az Európai Unió, éppen ezért a közbeszerzés, a koncessziós szerződések jelentős szerepet játszanak és meg kell nyitni ezeket a KKV-k számára is. Persze egy középszintű vállalkozásnak nincs semmiféle lehetősége, hogy a, az egészséges versenyben részt vegyen. Éppen ezért meg kell nyitni számukra a piacot, és egy megfelelő alap normatívára van szükség, amely mindenki számára érvényes. Már vannak kezdeményezések, és mint jogi bizottságnak mindenképpen fontos meghatározni a, a pontos fogalmakat, ugye itt az IMCO-val együttműködve ki kell dolgozni a különböző gazdasági fogalmakat és koncepciókat. Úgyhogy ennyi, mindössze köszönöm szépen, mi majd biztos, hogy tovább megyünk e, ezekkel az érvelésekkel. Köszönöm szépen, áttérünk következő napi rendi pontunkra, a már Genged Ödenburg asszony jelentése az árva művek felhasználásáról. Ebben a témakörben már három oldalú párbeszédre sor került. 2012. márciusában, áprilisában a Dán elnökség is képviseltetve van, éppen ezért érdeklődése hallgatjuk nőnknek a beszámolóját a tárgyalások jelenlegi állásáról. Dziękuję bardzo, bardzo pani przewodnicząca. Mamy już... Köszönöm szépen, elnök asszony. Datę następnego trylogu. Nos, a következő három oldalú párbeszédnek már megvan az időpontja, ez június 6-a. A Dán elnökség teljes körű mandátummal fog érkezni a tárgyalásra. A szövegtervezet nagy részt gyakorlatilag készen van, és néhány kisebb kérdés maradt még nyitva. A hatos cikkely második bekezdését illetően, amely az árva művek felhasználásának egyéb formáiról, módjairól szól. Ezzel kapcsolatban van egy szövegtervezet már, amely a hozam lehetőségét is előirányozza. A bizottsági szövegjavaslat véleményem szerint kiegyensúlyozott és jó, de még nem hallottuk a tanácsnak a végleges álláspontját ezzel kapcsolatban. A politikai frakciók, a néppárti frakció kivételével egyet értenek az én tervezetemmel, az én szövegjavaslatommal, és most már csak a néppárti frakció, illetőleg a tanács állásfoglalása van hátra. Van egy másik új pont is, amely a díjazásról, az ellenértékről szól az árva művek esetében. Most már a díjazás szót megváltoztattuk, és ellentételezésről beszélünk. Mindez ideig nem volt lehetőség arra, hogy egyetértést alakítsunk ki a mű felhasználása előtti ellentételezésről. Mi úgy gondoljuk, hogy a használatba vétel előtt beszélhetünk licencről, használati engedélyről, de az ellentételezésre mindenképpen a felhasználás megkezdése után kell, hogy sor kerüljön. Tehát az ellentételezés, a kompenzáció már csak jogi szempontból is lehetetlen a felhasználás megkezdése előtt. Hiszen a kompenzációt, az ellentételezést azt lehetetlenség előre fizetni. A tanács a tagállamoknak itt választási lehetőséget kíván biztosítani, hogy ezt a díjazást, ezt az ellenértéket a mű felhasználása előtt vagy után kívánják-e megfizettetni. Én itt nem adnék cselekvési szabadságot, és úgy gondolom, hogy a felhasználás megkezdése után kellene ezt az ellenérték juttatást kérni. Az els, egy első cikkely harmadik bekezdése szól itt a határnapról, a fordulónapról, amelynek jelentősége van azoknál a műveknél, amelyek a fordulónap előtt születtek, és amelyek következésképp nem minősülnek eh, árva műveknek. Ez a határnap, ez a fordulónap el lett távolítva a javaslatból, de mi azt támogatnánk, hogy újra kerüljön bele a javaslatba, de kizárólagosan a média szolgáltatók számára legyen irányadó. A 2002 utáni előírások értelmében ugyanis a média szolgáltatók kötelesek a szerzői jogokkal kapcsolatos valamennyi információt nyilvánosságra hozni. Tehát bevezethetünk egy ilyen határnapot, fordulónapot, de nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a jövőben újra az a helyzet áll elő, hogy árva műveket hoznak nyilvánosságra a médiaszolgáltatók. A 2002. december 31-i dátumot tehát újra bevezethetnénk határnapként, de kizárólag a médiaszolgáltatók számára. És még egy további kérdés, amely azokra a művekre vonatkozik, amelyeknek több szerzője vagy több jogtulajdonosa van ezek a félárva művek. A tanács itt egy más szövegjavaslattal állt elő, de hogyha az ilyen félárva műveknek a használatáról, felhasználásáról van szó, akkor alapvetően végül is a probléma ugyanaz, mint amit mi is láttunk. Az ilyen műveket nyilvánosságra lehet hozni. Aztán a harmadik cikkely első pontja, amely a jogtulajdonosok felkutatásánál felmutatandó gondosságot illeti. Itt valamennyi műre ki kell, hogy terjedjen a gondos jogtulajdonos utáni keresésnek. Itt vannak bizonyos problémák. Mi azt támogattuk, hogy a művet felhasználó és a gondos keresés kötelességét viselő személy jó hiszeműségéből kell kiindulni, hiszen minden újság, minden könyv, minden film esetében meg kell történnie a jog tulajdonosok felkutatásának, és hogyha valaki egy bizonyos kiadandó műnek a jogtulajdonosát megkívánja keresni, akkor egész egyszerűen fel kell keresni az eredeti kiadót, hiszen neki vannak információi, adatai az eredeti szerzőről. A bizottság és a tanács szakemberei úgy gondolják, hogy ezt a keresést minden egyes szerzőre vonatkozóan le kell folytatni, tehát hogyha egy bizonyos mű mondjuk ezer illusztrációt tartalmaz, akkor valamennyi ezer illusztráció jogtulajdonosát meg kell keresni. Hát ez a gyakorlatban szerintem lehetetlen, nehezen tudom elképzelni, hogy ez megvalósuljon. Minden egyes eh, nyilvánosságra hozott mű esetében a jogtulajdonos felkutatása nehéz feladat lenne, Tehát a művekre kellene ezt a felkutatási kötelezettséget eh, alapítani, és nem az abban szereplő egyes képekre, illusztrációkra, térképekre, stb. Hiszen ez lehetetlen. Én tudom, hogy miről beszélek, mert hogy 15 éven keresztül egy médiaszolgáltatónál dolgoztam, és hogyha az előírásokat a javaslat szerint fogalmazzuk meg, akkor valószínűleg filmeknek évekig kell várnia arra, amíg megtörténik a felkutatás és adásba kerülhetnek. Úgy gondoljuk, hogy ezt a kerek, felkutatás terén tanúsítandó gondosságot, ezt az egyes művekre kell alapítani. Úgy gondolom, hogy ez elegendő lesz. Ez a pont ugyanakkor még vitatott. Hiszen a bizottság úgy gondolja, hogy itt az each work, tehát minden műről kell beszélni. Harmadik cikke, negyedik bekezdés. Hogyha vannak közös vagy lennének közös adatbázisok eh, az Árva művekre vonatkozóan ez a célja ennek a jogszabálynak. Tehát, hogyha ilyen közös adatbázisok létrejönnek majd, és ha megvizsgált árva művekkel kapcsolatban ezek az adatbázisok információt tartalmaznak, akkor az valamennyi felhasználó számára nagyon hasznos. És ennek az adatbázisnak a kezelése az alikantei eh, hivatalnak lesz majd a feladata, legalábbis ez a jelenlegi elképzelés. Itt az illetékességnek, az, ügy, az ügynökség illetékességének a kérdését még meg kell vizsgálni, de alapvetően én egyetértek azzal, hogy ez az ügynökség legyen a felelős ezért, hiszen neki vannak ehhez erőforrásai, és az egyes tagállamoknak is ez a megoldás pénzmegtakarítást jelent. És még egy dolog, ami még vitatárgyát képezi, ma délután fogunk az irányelv új jogalapjáról szavazni. Az Európai Bizottság olyan jogalapot javasolt, amely a tanács számára nem megfelelő, és a tanács szerint módosítandó. Én támogatom ezt. Valószínűleg a bizottság képviselő is jelen vannak itt körünkben, éppen ezért szeretném őket arra kérni, hogy adjanak magyarázatot arra, hogy miért született a jogalap módosítására vonatkozó javaslat, és miért lesz majd jobb az új, megváltozhatott jogalap, mint az eredetileg javasolt jogalap. Tehát várom az ezzel kapcsolatos magyarázatot, és az utolsó három oldalú párbeszéd, amire júniusban fog sor kerülni, remélhetőleg sikeres lesz, és arra az eredményre vezet, hogy hamar le tudjuk zárni a tárgyalásokat, és nem kerül sor második olvasatra. Elnök, köszönöm szépen, nagyon sok a munka, Engström úr, utána pedig Nibler asszony jelentkezett szólásra. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Nelly Cruz az Imkóban járt két héttel ezelőtt, és a digitális menetrendről, a digitális agendáról beszélt. Beszélt az árvaművekről, és azt mondta, hogy elvesztegetett lehetőséggel állunk szemben. Egyetértek ezzel. Nagyon vártam már ezt az irányelvet, ez egy pozitív jelzést adott volna a külvilágnak, és reméltem, hogy valamit el tudunk érni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen, haszontalan dolgokat értünk el. És igazából ez az irányelv nem fog eh, tömeges digitalizációhoz vezetni. A hetes cikket kivették az irányelv tervezetből, tehát nincsen lehetőség. Tehát ez nem fogja segíteni az európai gazdaságot semmilyen módon sem, hiszen a gazdasági tevékenység get teljesen tiltják. A hatos cikk pedig még a nem kereskedelmi munka, tehát akár a könyvtárak által végzett munka, munka kifizetéséről szólhat. sajnos a könyvtárak képviselői nagyon későn kerültek be ebbe a munkába, a konzultáció folyamatában. Tehát az ő inputjukat nem vették igazából figyelembe. Nagyon kiábrándító tehát az irányelv tervezet jelenlegi állása, és amiről Geringer asszony is beszélt, teljesen abszurd lenne, hogy minden illusztrációt egy könyvben visszakeresik. Ez egész egyszerűen teljesen használhatatlanná teszi például ezt az irányelvet a könyvtárak számára. Nagyon csalódott vagyok. De van itt egy formálisabb észrevételem is, amelyet meg szeretnék tenni Ahogyan Geringer, de Ödenberg asszony mondta, a jelenlegi trialógusban vita van még az adatbázisokról, és sem a mi szakbizottságunkban, sem máshol a tiszteltházban nem vitattuk meg azt a kérdést, amely felmerült a háromoldalú tárgyalások során. Azt hiszem, hogy nem is rossz ötlet ez, de nagyon széles kihatással van, és a parlament nem vitatta meg. Amikor ezt a dossziét tárgyaltuk meg, akkor megbíztuk a, tárgyaló delegációnkat, hogy statisztikai adatokat gyűjtsenek be, információs kampányt folytassanak, Tehát a saját kezdeményezésű jelentés ezen kutatások alapján jött létre, erről a tisztelt házban vita volt, és így jött létre a jogszabálytervezet. Ám azonban ebben a kontextusban azt látjuk, hogy egy hatalmas adatbázis áll fönn, melynek közvetlen jogi kihatása lesz, de erről a tisztelt ház nem folytatott vitát. Hatalmas diskrepanciát látok itt tehát amellett érvelek, tehát, hogy újra meg kell kezdeni a tárgyalás folyamatát, mint ahogy mondtam. Nem gondolom, hogy ez egy rossz ö, döntés az alikantei hivatalt megbízni ezzel a feladattal, de erről politikai vitát kell folytatni. És tisztáznunk kell, hogy miért hozzuk ezt a jogszabályt az Open Works, a nyílt művek irányelveit akarjuk támogatni, vagy a könyvtárakat, és mindenképpen tisztázni kell az Alicantei hivatal szerepét is. Köszönöm szépen, Nébler asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három ponthoz szeretnék hozzászólni, de három előzetes észrevételt is tennék. Egyrészt köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a bevezetőjét, és csupán arra szeretnék emlékeztetni, hogy a háromoldalú tárgyalások során a mandátumhoz kell, hogy, tisz, hogy tartsa magát a tárgyaló a delegáció. És úgy gondolom, hogy ha a frakciók másban nem egyeztek meg, akkor a júriban hozott döntés érvényes a mandátum tekintetében. Engström kollega csalódottságáról beszélt azért, hogy nem lehet mindent digitalizálni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az a vita, amelyet az akta kapcsán is lefolytatunk, jelesül, hogy milyen jelentősége van a szerzői jogok védelmének a digitális világban, jelenik itt is meg. És itt ez az irányelv tervezet a közszolgálati intézményeket privilegizálja, a tekintetben, hogy mely munkákat használhatják, digitalizálhatják. Az irányelv hatájáról hosszú vitákat folytattunk, és beszéltünk a könyvkiadókról, akik számukra is a digitalizáció területén egy felhasználási jogosítványt irányoztunk elő, erről még vita van. De még egyszer hangsúlyozunk tehát, hogy itt a közszolgálati ágazat kerül privilégiumba, és meg akarom akadályozni, hogy itt a kiskapunk keresztül a szerzői jog rendszerét forradalmasítsuk, az egy más kérdés, erről politikai vitát kell folytatni, hogy hogyan lehet újra definiálni a szerzői jogok kérdését a digitális világban. Itt nem arról van szó, hogy mindent digitalizálunk és a netre tesszük föl, hanem csupán arról van szó, hogy könyvtárokat, közintézményeket juttatunk ebbe a helyzetbe. Természetesen mindig fennáll annak a kockázata, hogy a verseny torzul a magán intézményekkel összehasonlítva. Ezek lettek volna bevezető észrevételeim, és a háromoldalú tárgyalásokban megjelenő konkrét kérdésekhez szeretnék hozzászólni. Ez egyik a hatos cikk kettes bekezdéséről beszélt a jelentéstevő asszony. Itt a felhasználás hatájáról van szó, tehát az a kérdés, hogy az árva műveknél a megfelelő felhasználás hogyan definiálható, akkor, hogyha a diligent search a megfelelő keresést végrehajtották. Nos, a bizottság eredeti szövege egy hatos és egy hetes cikretet javaslatot, a hatos cikk a hozzáférhetőségről beszélt, és a hetes cikk pedig a kereskedelmi felhasználásról tett javaslatot korlátozott módon. Mind a Júri, mind a Kult szakbizottság arról döntött, mégpedig nagy többségben, hogy a hetes cikket kitöröljük, tehát nem lesz a jogszabályban kereskedelmi felhasználásról van szó, tehát csak a digitalizált online hozzáférhető árvaművekről művekről lesz szó, de itt most ugye a kiskapu az, hogy bevételt generáljunk, és ezzel a komercializálás irányába szeretnénk megnyitni, szeretnék a felek megnyitni az ajtót, ugyanakkor a parlament és az én pártom sem támogatja ezt. Tehát a háromoldalú tárgyalásokban mindig szó volt arról, hogy senki nem digitalizál és teszi fel a netre az anyagokat, hogyha ezért nem kap pénzt. Tehát világos persze, hogy a közintézményeknek is a költségekre figyelemmel kell lenniük, és úgy gondolom, hogy a digitalizálásból eredő költségek megtéríthetők kell, hogy legyenek, még a közintézmények esetében is. Az jelentéstevő asszony javaslata, amely a kettes cikk szorosabb megfogalmazására vonatkozik, ezt a megfogalmazást szívesen kiegészíteném azzal a, meg, azzal a szemponttal, hogy figyelembe vesszük a költségeket, akár a közintézmények esetében is, és ezt szívesen átadom az erre vonatkozó javaslatomat a jelentéstevő asszonynak. A második pont, amelyet fel szeretnék venni, a hármas cikk egyes bekezdése. A jelentéstevő asszony beszélt erről a kérdésről, és itt voltak éppen a diligent search, az alapos keresés kérdése merül föl. Each for each work, ebben állapontunk meg ugye tisztelt házban, tehát, hogy alapos, gondos keresést kell végrehajtani minden egyes mű tekintetében. Ragaszkodnék hozzám hogy ez a for each work megfogalmazás megmaradjon. Tehát, hogyha egy könyvben a képeket nem lehet szerzőhöz hozzárendelni, akkor azt gondolom, hogy mind a tíz kép, ha tíz kép van a könyvben, mind a tíz kép esetében diligent search -öt alapos keresést kell végrehajtani. Nem lehet ezt megengedni, hogy bizonyos művek esetében diligenten szörcsolunk, hogy magyarul mondjuk, más esetekben pedig nem. Egy fényképésznek e, is ugyanúgy szerzői jogai vannak a fényképével kapcsolatban, mint bárki másnak, tehát vagy mindenkire kiterjesztem ezt az alapos e, keresést, vagy senkire. Tehát a hármas cikk egyes bekezdésében úgy gondolom, hogy a konszenzusnál kell, hogy maradjunk. Hatos cikk, 4A pont. Itt a tartalékképzési kötelezettségről van szó, prior to the use, tehát a felhasználás előtt, mondja a szöveg, tehát, hogyha ezek az árva műveket használunk fel, akkor arra az esetre, hogy esetleg a későbbiekben a szerzői jogok tulajdonosai jelentkeznek, erre az esetre tartalékokat kell képezni. Tehát egy alapba kell pénzt befizetni, amelyből, amely alapból aztán az esetleg jelentkező szerzői jog tulajdonosokat kompenzálni lehet. A tanács javaslatát jónak tartom, hogy ezt bízunk a tagállamokra, hogy oldják ezt meg, hiszen a 27 tagállam más-más elvet és módszert követ a szerzői jogok érvényesítésére. Végezetül utolsó pont, és itt be is fejezem, ez a hatály kérdésére vonatkozik. Itt a vita elején mondottakat szeretném megismételni, jelesül, hogy nyomatékkal képviseljük, képviseljük a trialógusban hogy a hatályt ne, köz, ne korlátozzuk, tehát hogy a kiadókat is vegyük be ide, hiszen az Európai Bizottság a háromoldalú tárgyalások során a, úgy akarta korlátozni hatályt, hogy ez ne terjedjen ki a könyvkiadókra, mint hogyha ezek nem kulturális örökséggel bánnának, hát ez szörnyű, még a felvetés és szörnyű, és a legutóbbi szakbizottság ülésen is elmondtam, hogyha csak megnézem a Spiegel folyiratot, hogy micsoda alapossággal végezte el munkáját, hát hogyha ha, ha ez nem, ha, tehát nem a könyvkiadókról, hanem lapkiadókról van szó, hogyha ez nem tekinthető mondjuk a Spiegel által végzett munka kulturális örökségképzésnek, akkor kérdezem, hogy mi tekinthető adnak. Tehát az eredeti elvet el tudom fogadni, de a, a, a lapkiadókra való kiterjesztés korlátozását viszont nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most Tein asszony, utána pedig Bellingé úr fog szót kapni, és kérem, hogy mindenki tartsa be eh, az időkeretet, hiszen itt vannak a bizottság és a tanács képviselői is, és rövid idővel 12 óra előtt váltanunk kell a termet, és egy irányadó szavazáson kell részt vennünk a nőgyi bizottsággal együtt. Nos, én az ALDE pozícióját kívánom röviden ismertetni először is, ami a hatodik cikke második bekezdését illeti. Itt a kompromisszumos javaslattal egyetértünk. Eredetileg mi is a törlést irányoztuk elő a hetes cikke esetében. Ez egy jó kompromisszumos javaslat, és meg fogjuk nézni majd azt, hogy itt kiegészítésként mi ilyen javaslat érkezik a a néppárt részéről remélhetőleg még a oldalú párbeszéd megkezdése előtt, és meglátjuk, hogy ezt el tudjuk-e fogadni, vagy sem. Tehát ez igazából a pontos megfogalmazás módtól függ majd. Második pont, a harmadik cikkely első bekezdése. Mi a néppárttal és Nibler asszony egyetértünk abban, hogy minden egyes nyilvánosságra hozott műnek a jogtulajdonosát fel kell kutatni, ez alapvető fontosságú, és ezzel áll összefüggésben egy további 33-as módosító indítványa a harmadik cikke harmadik bekezdésére, amit csak akkor vagyunk hajlandóak visszavonni, hogyha a megfogalmazás az each work, tehát minden mű marad. Azt kell, hogy mondjam, nem volt igazán meggyőző eddig az ellentétes érv. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezzel kapcsolatban kísérleteket tettek, és tudjuk, hogy nagyon különbözőek a tagállami gyakorlatok a jogtulajdonos felkutatására vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy már eddig is nagyon nagy kompromisszumot kötöttünk, korlátoztuk a felkutatási kötelezettséget, és további kompromisszumokra, további további törlésekre nem vagyunk hajlandóak a felkutatási kötelezettség eh, területén. Ami az előzetes eh, ellentételezést illeti, erre hajlandóak vagyunk, hogyha bizonyos tagállamok ezt kérik. Az ellentételezés az mindig ugyanaz kell, hogy legyen, ugyanaz az össze kell, hogy legyen, függetlenül attól, hogy előzetesen letétbe helyezik-e az összeget, és csak utólag kérik majd a, ennek a kiegészítését, vagy pedig utólag fizetik -e teljes összeget. Vannak bizonyos tagállamok, akik attól tartanak, hogy nem lesz elég pénz a saját pénzügyi erőjüktől függően, hogyha feltűnik a jogtulajdonos a felhasználás kezdete után. Az e ALDE kezdett kezdettől fogva a határnapnak a javaslatban tartását támogatta. Úgy gondolom, hogy e dátum óta létezik az új irányelv, mindenki tudta, hogy e dátumtól fogva világos felkutatási kötelezettsége van a jogtulajdonosra vonatkozóan, nem vagyunk e, azért, hogy hogy jogsértés szülessen, csak azért, mert bizonyos emberek elmulasztották, hogy a határidő után felkutassák a jogtulajdonost. Tehát a saját szempontomból sajnálatos, hogy csak a média szolgáltatókra és másokra nem vonatkozik ez a határidő. Ami a közös adatbázist illeti, ez is egy kompromisszumos javaslatként került be a oldali párbeszédbe, és azt kívánja biztosítani, hogy a szerzők utána tudjanak járni, hogy hogyan használják fel a műveiket, és utána a saját jogdíj igényüket megfelelően tudják érvényesíteni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a háromoldalú párbeszéden mindenképpen kompromisszumos megoldást fogunk találni, e, amit, egy olyan kompromisszumos megoldást, amit előzőleg kialakítottunk. A utolsó pont a kiadók kérdése, az ALDE véleménye szerint ők nem szabad, hogy belekerüljenek a hatályba. Ez egy olyan irányelv, amely a közszolgáltatókra, közintézményekre vonatkozik. Nagyon nagy a különbség, nyilvánvalóan egy múzeum vagy egy filmintézet között, és egy magángazdaságban működő kiadó között. Éppen ezért a kivételt előrázó előírások nem szabad, hogy rájuk is vonatkozzanak. Úgy gondolom ez a többségi vélemény, és ezzel ellentétes álláspontot csak a néppárt képvisel, ami pedig Engström úrnak az általános félelmét illeti, hogy nem fog sor kerülni digitalizálásra. Van az EROS program, amit a bizottság támogat, amely arra vonatkozik, hogy akár amely azt teszi lehetővé, hogy akár 5 percen belül digitalizáljon bármilyen művet, akár képet, akár más, tehát a gyakorlatban majd megmutatkozik, hogy ez hogyan működik. Jövid idővel ezelőtt Irakban voltam, ahol ősrégi különböző 13. századba származó festményeket tartalmazó kéziratokat digitalizáltak. Én ezt megmutattam saját magamnak, tehát bemutattam saját magamnak, egy hatalmas képernyő volt egy teremben, és ott valaki egy digitális kamerával az ott lévő festményeket lefotózta, megjelent az a képernyőn, tehát gyakorlatilag két hónap alatt fölkerülhetnek ezek az anyagok az internetre. Tehát nagyon-nagyon nehéz, tehát nem olyan nehéz a digitalizálás, mint amennyire gondoljuk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Berlinger úr. Grazie. Köszönöm szépen. Először is szeretném, szeretnék köszönetet mondani a kolléganőnek, mert egy nagyon fárasztó munkát végzett annak érdekében, hogy közös megoldásokat találjon. Volt, hogy ez sikerült is neki, volt, hogy nehezebb volt a helyzet. Mi általában hozzászoktunk ahhoz, Pontosabban először azt mondanám, hogy nagyon örülök, hogy e parlamentben és ebben a bizottságban dolgozom. Nagyon sok esetben ugye technikai problémákról beszélünk, jogi problémákról, de sokszor nagyon fontos politikai problémákról. És meg kell érteni, hogy miért működünk együtt, például a frakciók között, vagy munkacsoportok között. Azért, mert az európai jogi térséget számunkra fontos előmozdítani, fejleszteni, különösen olyan válsághelyzetekben, mint a mai. És a szerzői jog kérdése még mindig egy tüske, egy tüske ebben az egész folyamatban a hozzáférési jog, aztán a pénzügyi vonatkozása ennek a folyamatnak. A web nagyon nagy jelentőségű, ugye az internet milliókhoz vitte el a kultúrát, de természetesen most a kapcsolat teljesen más a a fogyasztó és a szerzők között. Sok, teljesen más a, a, ez a kapcsolat, mint a múltban volt. Azt is el kell mondani, hogy talán többet vártunk a bizottság részéről. Ugye ez egy olyan téma, a, amely az árva mivekkel foglalkozik, tehát többet vártunk a bizottságtól, mint amit kaptunk, mint ami az elvárásainknak ugye megfelelne. Krisztián kollégánk ugye azt mondta, hogy a csalódás az totális. Hát ezzel azért én nem értek teljes mértékben egyet, ugye, mert Lídia nagyon komoly, erőteljes, csökönyös munkát végzett. Itt elsősorban azzal kapcsolatosan, hogy az árva műveket is digitalizálják. Még akkor is, hogyha a könyvtárak számára például ez hatalmas munka a kutatás területén, ugye ez a diligent search ahogy elhangzott, nagy a könyvtáraknak ugye nagyon sokat kellene dolgozniuk, kutatniuk az árva művek után, de azonban én úgy gondolom, hogy egy könyvtárnak valahol ez a feladata kell, hogy legyen, hogy a, a könyvtár az alapos kutatást végez. A könyvtár feladata nem ugyanaz, mint egy könyv, könyvesbolt feladata. Tehát ezt a, az aspektus is figyelembe kell venni. Tehát remélem az, hogy Barnier biztos úr meg fogja tenni a megfelelő intézkedéseket, kezdeményezéseket, mert ahogy mondtam, ez a terület még mindig egy tüske tüske a szerzői jogok kezelését illetően, és az internettel kapcsolatosan, amit elmondtam, szintén fontos, Bárnyél biztos úrtól várom még mindig az intézkedéseket, mert úgy tűnik, hogy most már csak nyár után fogunk visszatérni erre a témára. Ez nem jó dolog. Aztán a hetes cikk és a többi cikkel kapcsolatosan egyetértek Nibler kollega nővel. Azt hiszem, hogy ez nem egy olyan stratégia, amely a könyvtárakat gazdagítaná, hanem a költségek kérdése. Igen, ez így igaz. mert pénzügyi lehetőségeket kell nyújtani, például a könyvtárak számára is csökkenteni kellene esetleg a, a vásárlási költségeket. Mindenképpen megoldást kell találni ezen a területen, mert csak így lehet előrelépni. Köszönöm. Dankeschön, Herr Berlinger. Köszönöm szépen Bellinger úr. Most a tanács képviselőjét, Trébien urat szeretném arra kérni, illetve neki adnék lehetőséget arra, hogy a tanács szemszögéből ismertesse az ügyet e vita indító hozzászólások után. Nem tudom, hogy hol van a teremben. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm mindenkinek a hozzászólását, az észrevételeit. Valóban két-három oldalú tárgyalást lefolytattunk, a harmadik időpontja június 6-ával ki van tűzve. A trialógusok az együttműködés hangolatában, szellemében zajlottak, és a tanács úgy gondolja, hogy jelentős előrelépéseket értük el, csupán egy-két nyitott kérdéssel előttünk, és köszönöm eh, Geringer asszonynak, hogy ezekben is igyekszik kompromisszumot keresni. Nem akarok szólni a nyitott kérdések tartalmáról, hiszen úgy hiszem, hogy ezeket a triadógusnak kell rendeznie. És itt is már elhangzottak a különböző vélemények. A tanács úgy gondolja, hogy okunk van az optimizmusra, és mindenkit kielégítő megáll, megállapodásra tudunk jutni és nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy jelentős előrelépést tegyünk a következő heti háromoldalú megtárgyalások során. Ennyit akartam most mondani, és nagyon remélem, hogy június 6-án sikerül megoldásra jutnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérje a bizottság, Márko Giorello úr képviselet, képviseli itt a bizottságot a szót. Kéri, kapja. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság csatlakozik a tanács köszöneteihez, amelyet a jelentéstevő asszonynak intéz, hogy előrelépést értünk el a háromoldalú tárgyalások során. Én is azt gondolom, hogy közel vagyunk a megállapodáshoz, és optimizmussal tekintünk a június 6-i tárgyalások elébe. Úgy hiszük, hogy karnyújtásnyira mondjuk úgy fél karnyújtásnyira vagyunk a megállapodástól. És így sikerül majd a, a szerzőjogok kérdését a digitális piacon is érvényesíteni. Elnök asszony, egy-két kérdést a jogalapra tettek föl, a jogalap kapcsán tettek fel, és ha jól értem, erről szavaznak, tehát engedjenek meg néhány tisztázó megjegyzést. A bizottság egyetért a tanács javaslatával, amely a jogalapot megváltoztatja. A tanács arra tesz javaslatot, hogy három cikkre alapozzuk ezt az irányelvtervezetet, a 114-es, ez adja meg az belső piaci alapot, jogalapot, ez pedig két a szolgáltatásokra, illetve a cég alapításra vonatkozó 53-as és 62-es cikk egészíti ki miről is van itt szó? A tanács javaslata a bizottság eh, eh, jogalapra vonatkozó kezdetektől fennálló szándékát erősíti meg és tisztázza. Tehát voltak éppen nem látok itt egy jelentős változást, hanem sokkal inkább a bizottság által elkövetett hibát igazítja ki a tanács ebbéli új javaslatra vonatkozó cikké eh, javaslatával, hiszen mi a alapszabadságokra vonatkozó cikkekre alapoztuk volna ezt az irányelv tervezetet, de úgy gondoljuk mi a bizottság részéről, hogy mi hibát követtünk el, és a tanács jelenlegi felvetésével ezt a hibát küszöböli ki, illetve tisztázza a jogalap kérdését. A tanács által felvetett javaslat konzisztens és megfelel a szerzői jogok területén fennálló akinak, vagy a közösségi vívmányoknak, hiszen a fent említett három cikkre, a szolgáltatások nyújtására, a letelepedésre vonatkozó és a belső piacra vonatkozó cikkekre alapulnak a szerzői jogi öm, vívmányok is. Tehát voltak éppen nem teszünk mást, mint az idáig meglévő joganyaghoz és joggyakorlathoz igazítjuk a jogszabálytervezetet. Annál is fontosabb ez a művek javasra vonatkozó javaslata tekintetében, mert itt egy speciális záradék határozza meg, ugye négyes szik szól erről, a művek kölcsönös elismerését. És ezért úgy gondoljuk, hogy helyes és célra vezető a e három cikkre alapozni, mint jogalapra alapozni ezt a tervezetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végezetül pedig megint, megint megadom Geringer de Ödenburg asszonynak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az eszmecsere valamennyi résztvevőjének, és köszönetet mondani a tanácsnak, illetőleg a bizottságnak is az eddig együttműködésére, ami nagyon gyümölcsöző volt. Ami az egyes kérdéseket illeti, eh, amelyekről szó volt, például a hármas cikke első bekezdés és az each work minden mű megfogalmazás. Most Szeretnék arra emlékeztetni, hogy itt a szakbizottságban olyan állásfoglalást fogadtunk el, olyan álláspontot fogadtunk el, amely ezeknek a szavaknak, ennek a megfogalmazásnak a törlését irányozta elő. Tehát ez az eredeti szövegjavaslatban nincsen benne, és a tárgyalásra adott mandátumban sincs következésképpen benne, nincs benne a szövegben. Éppen ezért a azzal a feltételezéssel éltünk, hogy itt a szakbizottságban elfogadott eredeti szövegjavaslat nem tartalmazza ezt a megfogalmazást. Ez tehát az álláspontunk jelenleg. A néppárt és az ALDE ugyan ez ellen szavaztak, és így született aztán a kompromisszumos álláspont. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy az eredeti javaslatunkban, tehát még a szavazás előtt a privát média szolgáltatókat és a kiadókat is belevettük a javaslat hatájába. Mind a két kompromisszum keresési kísérletet a néppárt kérte. Azt kérték, hogy vegyük ki a kiadókat a szövegjavaslat a hetes cikkelyel kapcsolatos hetes cikkelyel kapcsolatban sem biztosítottak minket támogatásról, hiszen a végső szavazásnál ők nem szavazták meg ennek a törlését. Tehát gyakorlatilag itt most már csak a kiadóknak a kiadóknak a kérdését kell rendezni. Mondják meg nekem, hogy egy magánkiadó vállalat hogyan lenne képes nem kommerciális, nem kereskedelmi formában hasznosítani árva műveket. Ez lehetetlenség. Minden egyes kiadó azért dolgozik, azért működik, hogy hozamot termeljen. Tehát kereskedelmi, kommerciális, nyereség termelő tevékenységet folytat. Ez nyilván egy olyan ellentét, ami az önök javaslatában jelentkezik. A kiadókat a bizottság és a tanács olyan szervezetekként azonosította, amelyekre nem szabad, hogy vonatkozzon ez az irányelv. Ennek megfelelően azt kell, hogy mondjuk, hogy egy kiadó vállalkozás nem működhet non-profit alapon. Minden egyes, minden egyes kiadó profitot kíván termelni, ez egy ellentétel. Ami pedig a jogdíj fizetést illeti, én a teljes körű szubszidiaritást támogatom ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy a jogdíjat, az ellentételezést, ennek a kérdését nemzeti szinten kell rendezni. A jogdíjra nem kell szerintem a felhasználás kezdése előtt tartalékot képezni, tehát a felhasználás kezdete előtt nem szabad jogdíjfizetésre sornak kerülnie. És úgy gondolom, hogy ez az a kérdés, amit még javaslatban pontosabban ki kell dolgozni. hogy hogy fog kinézni a nemzeti szintű szabályozása a jogdíjfizetésnek, ezt eh, majd még meglátjuk, de úgy gondolom, hogy alapvetően a felhasználás kezdete előtt nem kerülhet sor jogdíjfizetésre. Ami a médiaszolgáltatókat illeti, illetőleg a rájuk vonatkozó határnapot, határidőt, én törölni akartam a szövegjavaslatból a határidőt, ez nem szerepel már a javaslatban. Amit a bizottság és a tanács javasol, az az, hogy vegyük vissza a szövegbe ezt a határnapot, ezt a határidőt. A 2001-es irányelv kimondja, hogy a média szolgált tartóknak e határidőt követően megfelelő információval kell rendelkezniük a jogtulajdonosokra vonatkozóan. Tehát úgy néz ki, hogy újra bekerül ez a határidő a szövegjavaslatba. A mi kívánságunkra egy javaslat érkezett itt a közös adatbázissal kapcsolatban. Mi azt szerettük volna, hogy ebbe az adatbázisba az irányelv hatája alá tartozó valamennyi felhasználó bekerüljön, legyen egy olyan nyilvántartás, amelyhez mindenki hozzáfér, és ezt az adatbázist az ügynökség kezelje, hiszen neki vannak meg a technikai infrastruktúrái, szoftverei ennek a nyilvántartásnak a fenntartásához. Ez lenne tehát egy gyakorlatias megoldás. Úgy gondoljuk, hogy arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy így lehet megoldani a közös adatbázis kérdését. Tény, hogy azt irányozzuk elő, hogy az adatokat össze kell gyűjteni, és mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. És az ezzel kapcsolatos javaslatunkkal lezártnak tekintjük ezt a kérdést. Ezek lennének az én megjegyzéseim ebben a pillanatban. Június 6-án, ahogy már említettem, a Dán elnökséggel fogunk találkozni. Nem értettem pontosan, hogy mit mondott ezzel kapcsolatban Nibler asszony, hiszen a hatos cikke második bekezdésével kapcsolatos állás pont nem teljesen világos az önök részéről. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi az önök álláspontja, hiszen valamennyi politikai frakció támogatásával eh, fogadtuk el a jelenlegi javaslatot, hogyha ezt nem támogatja mindenki, akkor nyilvánvalóan második olvasatra fog sor kerülni, és akkor új szövegjavaslat lesz, amely helyreállítja a törölni kívánt eh, hetedik cikkeit jól lehet a hetedik cikkely eredeti verzióból való törlésére itt többség volt a szakbizottságban. Az ALDE támogatott minket ebben, korábban megosztott volt az ALDE-n belül az ezzel kapcsolatos vélemény, most már sikerült az ő támogatásokat is megszereznünk. Voltak lett szavazatok is, 20 hatan szavaztak erről a kérdésről annak idején, holott csak 24-en szavazhattak volna, de ennek ellenére végül is sikeres volt a szavazás. Enélkül a 6-2-es pontban előirányzott kereskedelmi felhasználása kapcsolatban nem lett volna jó javaslat. Rövid megjegyzés, természetesen eh, rövid megjegyzést tehet még Nibler azt mondja, ez legyen rövid, mert hogy más terembe kell mennünk, és lesz még néhány rövid bejelenteni valam Parancsoljon Nibler asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, két dologra korlátoznám hozzászólásomat. Az egyik a hatos cikke, második bekezdés. Hogyha megnézi a kompromisszumos szövegjavaslatot, amit a bizottság terjesztett belő, elő, akkor és ugye, amit a trilógus során tárgyalni fogunk, akkor ezzel kapcsolatban szerintem tehát ez volt az eredeti szöveg, az eredeti szövegjavaslat. Szeretném ezzel kapcsolatban a kiegészítésünket idézni. Of covering uh, the, the costs of um, digitalization and making available uh, orphan works Idézet vége. Tehát ezzel szeretném tisztázni a saját javaslatunkat. Hát nem minden felhasználási célra vonatkozna ez, tehát például egy közszolgálati médiaszolgáltatónak a nyári fesztiváljára nyilvánvalóan ez nem fog vonatkozni, és ott nem fognak pénzt költeni digitalizálásra és a hozzáférhetővé tételére. Ez lenne tehát a néppártnak az álláspontja, és összességében szeretném azt a megjegyzést tenni, engedessék meg ez hogy ugye a következő héten trilógusra kerül sor, de az az eredmény, ami ott majd születik, az nyilvánvalóan az Európai Parlamentben is meg kell, hogy állja majd a helyét, tehát a plenárison szavazni fogunk róla, és az a kívánságunk, hogy parlamentként a trilógus eredményét tényleg támogatni tudjuk. A előadó már megmutatta a hajlandóságát arra, hogy a trialógus előkészítésébe bevonja a többi frakciót is, és reméljük, hogy ennek során akkor megfelelően részt vehetünk az események alakításában. Elnök, köszönöm szépen! A bejelentéseim a következő napirendi pontokat érintik. A 8-as pont a digitális piacnak a kiteljesítése, ez most már nem fog sorra kerülni, ugyanakkor szükséges a módosítók benyújtási határidejének a bejelentés, ez június 21-e, hogyha ezt nem tart, és hogyha megengedi még az időrend, akkor a napi rend végén foglalkozunk ezzel. Ugyanez vonatkozik a 9-es, 10-es napi rendi pontra is. Ezt a két napi rendi pontot Mészáros kollégának a véleményét majd június 20 1-ig eh, lehetséges módosító indítványok útján módosítani. Én most eh, berekeztem az ülést, és megkérem a kedves kollégákat arra, hogy az 5G3-as terembe fáradjanak át, ahol a orientációs szavazásra kerül sor. Egészen konkrétan a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismerése tárgyában. Lichtenberger asszony, bocsánat, Mészáros kolléga, aki itt van, látom őt, szeretne még szót kérni, tehát Mészáros kollégának röviden megadom a szót, és utána Lichtenberger asszonynak. Kérem, hogy ne hagyja el mindenki menekülésszerűen a termet, hiszen a két kollégámat szólni kíván. Önök asszony, Szeretném figyelmeztetni az, az elnöklő asszont, illetve az elnökséget, hogy nagyon sok a csúszás az utóbbi időben, borzasztó nehéz azután felkészülnünk az anyagokra, és én szeretném tudni például, hogy az eit is anyag, ami két héttel ezelőtt már itt ültem, hogy lesz, és csúszott két hetet. Szeretném tudni, hogy akkor ma végül is délután körülbelül hány órakor kerülhet rá a sor, mert más bizottsági üléseim is vannak, és gondolom a kollégák is így vannak, mert tessék már megmondani, hogy délután a háromkor a meghallgatás van, és a meghallgatás után akkor folytatjuk-e, és lesz-e rá mód, mert például holnap nem vagyok itt, és nagyon sajnálom, ha nem tudnék itt lenni. Bevor ich antworte, Mielőtt megválaszolom ezt a kérdést, szeretném Megadni a szót Lichtenberg asszonynak, akinek szintén rajta van a napi renden a témája, eh, és nekem azt mondták, hogy ezt még be kell súvasztani valahol a napi rend végén. Természetesen megértem az önnek, az önök kifogásait, éppen ezért azt javasolom, hogy Léne elnök úr, aki délután 15 órakor itt lesz, amikor Sefcovics biztos is körünkbe látogat, akkor rögtön az ülés elején Eh, beszéljünk arról, hogy ezt a két pontot valójában mikor leszünk képesek tárgyalni. Eredetileg a napirend végén kívántuk azt, de természetesen mind a két képviselőnek eh, megértem a fenntartásait, és eh, látom, hogy Lichtenberger mondja, nagyon szkeptikus, hogy ez így lehetséges-e. Kérem, hogy tanúsítsanak megértést ezzel kapcsolatban. Az délutáni ülés kezdetekor, 15 órakor Léne képviselő majd ismerteti a pontos eljárásmódot.